Okay, colleagues, I would like to open the meeting of the subcommittee. Tisztelt kollégák, szeretném megnyitni az Emberi Jogi Szakbizottság, Albizottság ülését és remélem, hogy a parlamenti képviselők is nagyobb számban fognak rövidesen megjelenni, hiszen rendkívül érdekes délutáni program áll előttünk. Két fő témánk van, melyek egyike az új médiatechnológia és az emberi jogok összefüggése, I, a e, potenciálok és a kockázatok egy új téma, és e, igen, e, kiváló meghívott előadóink vannak, és a Freedom House-al közösen tervezett rendezvényt is tartunk, az emberi jogok és a reform helyzetéről az arab világban. Már egy sajtótájékoztatóra is sor került fél kettőkor előadóink részvételével. Kezdenénk a bejelentésekkel. Megpróbálok röviden fogalmazni, hiszen, mint mindig, sok minden történt utolsó ülésünk óta. Szeretném megemlíteni, hogy rendkívüli kiegészítő ülést tartunk 10-én, jövő csütörtökön, tehát 9-kor a spanyol elnökség befejeztét megünnepelve tartunk egy ülést, ahol az emberi jogi politikával és a problémákkal foglalkozunk, amelyek az év első felében fölmerültek és a korábbi bejelentéssel ellentétben akkor délelőtt tartjuk meg a máról akkora elhalasztott, kibővített elnökségi ülést, mert sokan vannak Kampalában, a Nemzetközi Büntető Bíróság tíz éves évfordulóját megülő konferencián. Számos témát említenénk még, az egyik a gázai flotilla krízis, a hét elején hallottunk azokról az eseményekről, amelyek Izrael akciója nyomán bontakoztak ki, és ez valamennyiünket aggaszt. Szeretnek utalni arra, amit Buzek elnök úr mondott nevünkben, megemlítve, hogy ez a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértése, ideértve a Genfi egyezményt is, Azonban a parlamentünk részéről nagyon is meggyőződésem, hogyha emberi jogi megközelítést akarunk alkalmazni, akkor új kiutakat kereshetünk, hogy békét teremtsünk ebben a háborús konfliktusok sújtotta térségben. Az arab világ jelenlegi helyzetét is át szeretnénk tekinteni a Freedom House-al megtartandó közös rendezvényünkön, és ezt az alkalmat megragadva köszönöm meg a Freedom House-nak, hogy segítette küldöttségünket, és Washingtonba kísérte őket előkészítve ezt az eseményt. Javaslom, hogy az akut válság megvitatása céljából 23 ülésünkön az izraeli polgári társadalom témájának kellene szentelnünk egy napirendi pontot, és az izraeli civil szervezetek helyzetét vizsgálnánk meg, illetve az arab és zsidó civil szervezetek béketeremtő tevékenységét is szeretnénk áttekinteni. Bízom abban, hogy ezt közösen fogjuk tudni megszervezni az Izraellel és a palesztin nemzeti tanácsal fenntartott kapcsolatrendszerrel foglalkozó albizottsággal közösen tudjuk megtartani ezt a rendezvényt. Szeretném megemlíteni, hogy Buzek elnök úr nemrégiben Kínába utazott, és részletes beszámolót tartott nekem tegnap arról, hogy hogyan tárgyalt az ottani emberi jogi aktivistákkal, és milyen témákat vitattak meg. Egy másik témát is szeretnék megemlíteni. Három képviselő magam is, Olyan McMillan Scott úr, alelnökünk kért, hogy említsen meg a, a tibeti, illetve emberi jogi kérdéseket is kínai látogatása alkalmából, és tudniuk kell, hogy továbbra is százakat börtönöznek be, a lázadások, illetve a lázai tibeti események nyomán, amelyek 2008. március 10-én került, történtek. E, erre továbbra is gondos figyelmet kell fordítanunk, hiszen az ottani politikai bebörtönzöttek sorsát kötelességünk figyelemmel követni. Kína vonatkozásában meg kell említenem azt is, hogy csak nem véletlenül találkoztam Revia Kadirival Washingtonban, a delegációs látogatásunk alkalmából múlt héten, és emlékeznek arra, hogy Rebia Kadir eh, asszonya eh, az OIKO eh, világkongresszusnak, és velünk volt az albizottságban tavaly szeptemberben. És tisztában vagyunk azzal, hogy nem csupán Tibetben, hanem Xinjiangban is, ahol nyilvánvalóan megsértik az emberi jogokat. Ilyen események történnek. Ezen után Brüsszelre térek. Hétfőn az emberi jogi aktivisták, az orosz jogi aktivisták kérésére megjelentem egy békés tüntetésen, amely az orosz alkotmány 31. cikkének védelmében került megrendezésre, amely a gyülekezési jogról szól. 700-an jelentek meg az egyik nagygyűlésen, ezren a másikon, és az az érzésem, hogy az oroszok egyre bátrabban mutatják ki és adnak hangot véleményüknek. A jelenlétemet nagyra értékelték, és csak nem ö, ö, szerintelenségnek tűnhet, hogy Nemcov úr ö, nyilvánosan kijelentette, hogy a jelenlétem bizonyos ö, pol, ö, rendőrségi erőszaknak vette elejét. Ezt ugyan nem hiszem, de ö, ha így van, akkor ö, ez örömömre szolgál, és láttam, hogy az emberek ö, bátran juttatják kifejezésre véleményüket, amit örömmel nyugtáztam. Ez egyfajta magyarázat arra is, hogy eh, Zimb eh, alelnök eh, és Donskis kolléga biztatott engem, hogy az albizottság elnökeként a békés tüntetésen jelenjek meg. A következő pedig július 31-én lesz. Elképzelhető, hogy önök közül egyesek szeretnének majd ott megjelenni, szolidaritásukat kifejezve az Amnesty demonstrációjára is sor került itt március május 31 31-én Brüsszelben. Szeretném ugyancsak megemlíteni megint Oroszországgal kapcsolatban, hogy tájékoztatást kaptunk, azokról az emberi jogi konzultációkról, amelyek az EU és Oroszország között zajlanak. Ezt most vettük készhez, és ez egy kicsit ilyen kísérleti próbálkozás volt, hiszen most először került sor arra, hogy eh, az albizottság a parlamenti együttműködési bizottsággal együttműködött. És hogyha megtaláljuk a megfelelő formáját az együttműködésnek, akkor ezt a további eh, delegációk bevonásának eh, példájául is önök elé állíthatnánk. A továbbiakban részletesebb tájékoztatót adok erről. Említettem már néhányszor, hogy hat tagú delegáció jelen vállalatokat ott múlt héten Washingtonba az emberi jogi Albizottság részéről. Érdekes volt látnunk, hogy az új eh, kormányzat hogyan közelíti meg az emberi jogi kérdéseket, és eh, azt is eh, konstatáltuk, hogy barátok között tudunk áttekinteni bizonyos kérdéseket és egyes kihívásokat, amelyek Európa részéről fogalmazódnak meg. Így például a Guantanamo-i bezárás kérdését vetettük föl, az Egyesült Államok fogvatartási politikáját, amelynek komoly fogyatékosságait tapasztaljuk a nemzetközi jog szempontjából, és amerikai barátaink nyíltan vitatták meg ezeket a kérdéseket velünk. Értették, hogy ahhoz, hogy a Guantánamo-i bezárás támogatását elnyerjék, nyíltan kell megvitatniuk a fogvatartási politikájukat velünk. És remélhető, hogy a jövőben az albizottságunk gyakorlatiasabb és szorosabb együttműködést fog tudni lebonyolítani az Egyesült Államok kongresszusának emberjogi albizottságával, az úgynevezett Tom Lantos féle emberjogi albizottsággal, és talán közös nyilatkozatot is fogunk tudni tenni, amikor erre szükség mutatkozik. Ez egy olyan kérdés, amelyet tovább vizsgálunk és a látogatással kapcsolatos részletes jelentést június végére juttatjuk el az érdekelteknek. Nos, igen komoly a parlamenti delegációnk vesz részt Kampalában, Ugandában a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozását megalapozó szerződés tíz éves évfordulójára utaztak a helyszínre. Emlékeztetnek arra, hogy az parlament az ICC felülvizsgálatáról az utolsó plenáris ülésen állásfoglalást fogadott el. Ugyancsak szeretnék néhány bejelentést tenni engedelmükkel a tajföldi erőszakos cselekmények kapcsolatban azt látok, hogy az újabb utcai összecsapások bankokban 85 személy elhunytához vezettek, és több mint 1800-an megsebesültek. A parlament állásfoglalást fogadott el az eseményekkel kapcsolatban, felhívva, hogy független bizottságot hozzanak létre a történtek kivizsgálására, illetve bármely fél részéről történt jogsértések feltárására ezért levélben fordultam az érdekeltekhez, amelyben aggájainknak adtam hangot az ottani események kapcsán. Említettem már, és emlékezni fognak rá, hogy Tajföld előzetes üléseinken több állásfoglalás témája volt. A másik Burma volt, ahol az EP elutaz, elítélte a burmai rezsim döntését, hogy nem demokratikus körülmények között bonyolítsa le a soron következő választásokat. Elégedetlenek voltunk azzal a helyzettel is, ahogyan a főbb demokratikus ellenzéki pártokat kizárták Burmában, amelyet Aung San Suu Kyi vezet, tett, mindaddig, amíg a pártját hat évvel ezelőtt fel nem oszlatták. Nos, ezek voltak a Burmával kapcsolatos állásfoglalás elemei, a harmadik fontos állásfoglalás pedig a pakisztáni szabadságjogok helyzetét vizsgálja. Ez egybeesett a kisebbségi pakisztáni miniszter látogatásával a parlamentben, akivel magam is találkoztam. A parlament kifejezte aggájait a diszkrimináció miatt, valamint az alapjogok hiánya miatt, amelyet a kisebbségeknek kell elszenvedniük, de elsősorban a pakisztáni vallási kisebbségeknek a parlament fölhívta a kormányt, hogy tekintse át a, a, a az állampolgárok vallásszabadságának elfogadását, illetve az eddigi helytelen gyakorlat kiküszöbölését végelezetül pedig Mexikó a témája a bejelentésemnek. Igen, tragikus eseményre került sor egy hónapja, Nevezetesen két emberjogi aktivistát gyilkoltak meg Oaxaca-ban, Mexikó déli részén. Beti, Albeti Karenyót egy mexikai állampolgárt, és Juri Jakkolát, egy finn állampolgárt. Erre pedig akkor került sor, amikor egy humanitárius karavánnal ö, utaztak San Juan Copálába. Számos ö, akciót kezdeményezett a parlament elnöke, bejelentette ö, ezt a ö, tragikus ö, bűncselekményt, ö, nyitó beszédében azokban a napokban. Magam levélben eh, fordultam az EU intézményeihez, de az EU mexikói képviseletéhez is, eh, annak eh, megvizsgálására, hogy az EU tisztségviselői kísérjék figyelemmel egy másik humanitárius karaván útját, amely Mexikó Cityből június 7-én indul útra és emlékeztettem kötelezettségükre, hogy gondoskodniuk kell arról, hogy eh, a, az elhunytak családtagjait eh, kellős segélyben részesítsék, illetve hogy a benszülöttek, akik eh, igen kényes helyzetűek ebben az autonóm municipalitásban ugyancsak védelmet nyerhessenek. Nos, Beti Karenyónak a férje közöttünk van, a kétnek a házastársát a humanitárius karaván tagjaként meggyilkoltak. Egy vagy két percet szeretnék adni neki, mert a továbbiakban majd az internettel kapcsolatos meghallgatásra szeretnénk rátérni, hiszen barátaink a Nokia Siemens részéről türelmetlenül várják ezt, de ezt mégis meg kell tennünk, miután itt az emberi jogi ö, ö, jogok súlyos sérelmére kerül sor. Omar talán kifejthetné, hogy hogyan vélekedik arról, mit tehet az Európai Unió ilyen tragikus események nyomán, amelyek a Karamán útjával kapcsolatban történtek. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek, önöknek azért, hogy megkaphattuk a lehetőséget, és hogy szólhatunk önök előtt. Április 27-én tragikus esemény történt. Múlt hónapban történt ez. Egy humanitárius karavánról van szó, amely szeretett volna Szvahonkapálába élelmiszereket vinni. Több száz emberről veszünk, szólunk itt most, amelyet félkatonai szervezet, Laviszor szervezete ö, körbefogott és blokkád alá helyezett. Huakai kormány, Ortiz kormánya is támogatja ezt a félkatonai szervezetet. Itt arról van szó, hogy ezen lakosokat ellenőrzik, pedig ezen emberek az őshonos helyi lakosság jogait, emberi jogait védik. Sajnos saját országunkban ö, szenvedjük meg a, az erőszak minden formáját, kínoznak bennünket, eltűnünk a földszínéről, megölnek minket. Miért? Azért, mert mi hangosan elmondjuk, hogy milyen emberi jogi ö, ö, sérelmeket ö, szenvedünk el nap mint nap. Huakában 60 embert öltek meg legutóbb, börtönbüntetést senki nem kapott az elkövetők részéről, viszont számosan több tucat embert börtönbe ö, ö, vittek csak azért, mert tüntettek pedig semmilyen erőszakos cselekmény nem, nem követtek el. Nap mint nap a városban, a környéken szenvednek az emberek, mert alapjogaikat védik csak azért. A, a mexikói kormány a nemzetközi egyezményt a, aláírta azon ENSZ egyezményt, amely az őshonos lakosság jogait védi. Ezek szép szavak. Egy aláírás volt, de ennek gyakorlati lépéseit nem látjuk életünkben. Kínoznak minket, áldozatok vagyunk, börtönbe kerülünk. Azt szeretnénk, hogy a gyilkosságok, ezen cselekedetek elkövetőit fogják el, a kormánynak a lehetősége megvan erre. Igenis, bűnelkövetőkről beszélünk, akik nap mint nap fellépnek emberek százai ellen, 800 embert kínoznak azon, azon bűnelkövetők, akiknek még élelmük sincs elég, hogy túléljék az időszakot. A nemzetközi társadalomnak, közvéleménynek fel kell lépnie azért, hogy a bűnösök bűnhődjenek, hogy a fegyver leszerelés, leszerelésre meg, végre sor kerüljen a Huakahai és régiójában jelenleg bűnöző félkatonai szervezetek tagjai ellen mindent meg kell tenni a kormánynak annak érdekében, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Igenis a jelenlegi mexikói kormány a felelős ezen bűncselekményekért. Miért? Mert az emberek szenvednek, azon emberek, akik az alkotmányos jogaik betartását kérik egyszerűen. Az alkotmány első alapjoga az élethez való jog, és a humanitárius karaván is az életjogát követelte, és így módon az élet jogáért harcolva hunyt el a feleségem is. Igenis a kormányra ö, nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy, a, hogy végre lépjen föl a jogállamiság keretei között önökre számítunk, hogyha Júri haláláért senki nem fog ö, ö, ö, felelősséget vállalni, akkor a, a feleségem haláláért sem fog senki felelősséget vállalni. A Wuhakában hosszú ideje szenvedünk. Köszönöm, hogy elmondhattam, amit elmondtam. This Köszönöm. szépen a tájékoztatást és ezeket a szavakat. Bízom abban, hogy ö, vizsgálatot indítanak ezeknek az eseteknek a feltárására, és lehetséges, hogy ez egyfajta ö, mérföldkőnek minősül majd, ö, amikor először kerül sor ö, az ilyen bűncselekmények ö, feltárására, leleplezésére, amikor a helyi elit fellépése az őshonos lakossággal szemben szintén elítélésre kerül. Követelnünk kell, hogy megfelelő megfelelő kivizsgálást folytassanak. Köszönöm szépen, és ezzel rátérünk nyilvános meghallgatásunkra az új ö, számítástechnika és a, ö, az emberi jogok összefüggéseire. Ennek lehetőségeire, illetve veszélyeire szeretnék rátérni, ideértve a számítástechnikát, valamint a kommunikációt, az internetet és a Twittert, és egyéb új fejleményeket. Tavaly a svéd elnökség említette már, hogy megvitatásra ajánlja az internetes új technológiák és az emberi jogok összefüggéseit, és az albizottságban hasonló álláspontra helyezkedtünk, ezért vitát indítványoztunk a svéd elnökséggel annak eh, megállapítására, miként járhatnánk el. Az albizottság eh, a eh, vizsgálat, illetve tanulmány készítésére határozott, határozta el magát, és vállalkozások bevonásával jártunk el olyan vállalkozásokéval, amelyek a veszélyek kiküszöbölésére lehetnek alkalmasak, illetve olyanok, akik fel tudják mérni azokat a veszélyeket, melyek az emberi jogokat ezzel kapcsolatban e, fenyegetik. Most pedig megadnám a szót Mr. Andrew Pudlpatnak, aki a Global Partners and Associates céget képviseli, és akinek a tanulmánya az számítástechnika és kommunikációs technológia és az emberi jogok címet viseli. Tíz percet adok eh, Potebatőrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy eh, lehetőséget adtak arra, hogy következtetésémről beszámoljak ma délután. Egy mondatban, hogyha kellene véleményt mondanom, akkor azt mondom, hogy a kommunikáció nagyon sok lehetőséget ad az emberi jogok megerősítésére az egész világon, ugyanakkor kihívást is jelent, hogyha ezeket a lehetőségeket használni akarjuk hogyha a kommunikációról beszélünk, akkor négy különböző rétegét különböztetjük meg magának a problémának. Az első az infrastruktúra, a kábelek, a hardware és az különböző berendezések. Ezek például Burmában a néhány évvel ezelőtt a tüntetések alatt egyszerűen a kormány lezárta az összes infrastruktúrát, és az emberek így nem tudtak kifelé kommunikálni. Aztán van a bekapcsolhatóság, a kapcsolat léte, a különböző rendszerek közötti kapcsolatok összekapcsolása. Az iráni ö, kormány például a tüntetések alatt a mobiltelefonokat használta, hogy megállapítsák, hogy ki hol tartózkodott a tüntetések idején. A harmadik szintje a kommunikációnak, ezek maguk az alkalmazások, a különböző keresőprogramok és a Windows alkalmazások, amik lehetővé teszik a tartalomhoz való hozzáférést. Ez megint csak nagyon fontos, mert a kínaiak nagy energiát fogtattak abba, hogy az alkalmazásokba bele tudjanak avatkozni, úgyhogy az emberek az kényes információkhoz ne tudjanak hozzájutni. És végül pedig maga a tartalom, amit látunk, amit megnézünk a kommunikáció révén, hogy az önök bizottsága is ismeri, ez továbbra is cenzúrát mintázák a világon nagyon sok országban. Azt hiszem, hogy a különbség e környezet és a között, amiről 20 évvel ezelőtt beszéltünk volna, az, hogy 20 évvel ezelőtt nagyon kevés emberjogi harcos foglalkozott a tévékamerákkal és egyebekkel. A technológia abban az időben az emberjogi aktivistáknak nem volt fontos. A modern világban azonban mindezek a rétegek, az infrastruktúra, a kapcsolat, a tartalom, ezek mind nagyon fontosak az emberi jogi fejlődés szempontjából. Hogyha ezekről a rétegekről beszélünk, akkor nem csak egy nemzeti környezetről beszélünk, amelyet az kormányok elleneznek, hanem nemzetek feletti környezetről, amelyek ugyan szabályok is rendezik, illetve technológiák és különböző üzleti értekek, és maguk is használják, mert ők maguk is átkonfigurálják ezt az egész környezetet, és új lehetőségeket hoznak létre a ö, aktivisták számára. Tehát ez egy olyan dolog, amit végig kell gondolni, és szerintem ezt egy ö, fejlődő ekoszisztémának kell tekinteni. Itt nem elegendőek a mechanikus szabályok és előírások, hanem egy olyan ökoszisztémaként kell kezelni a ami folyamatosan fejlődik. Tehát van egy kihívás az emberjogi jogi ö, aktivistáknak. Nem csak a politikákat kell végig gondolni, amelyeket alkalmazunk ezekre a rétegekre, hanem kihívás maga az a politikai folyamat is, hogyan befolyásolható egy nemzetek feletti környezet, amelyben nagyon különböző környezetek, különböző formák, érdekek és erők találhatóak. Nem csak arról van szó, hogy mi, hogy mit szeretnénk elérni, hanem hogy hogyan tudunk ebben a környezetben mozogni. Hosszú jelentésről van szó, azt hiszem, hogy négy fontos területe van az emberi jogi kérdéseknek az első, a második fejezetben található a szólásszabadság, Itten nem lényeges az, hogy a technológia nagyon sokat fejlődött, de lehetőség van az egymásra való kommunikálásra. Itt nem csak más technológiáról, hanem egy más kommunikációs módról van szó. Az egy a sok felé, hanem a sok sokakkal formára tértünk át. Tehát ez azt jelenti, hogy a demokratizálódik a szólásszabadság kikerült a szakemberek, a különböző kiadók, kormányok vagy újságírók kezéből, és a nép kezébe került át. Ez nagyon nagy lehetőség azoknak, akik hisznek a szólásszabadságban, mint alapértékben. Ugyanakkor azt is tudjuk, és ezt is dokumentáltuk, hogy egyre nagyon so, kifinomult cenzúrázási lehetőségeket dolgoznak ki, és ezeket hatékonyan használják. Ugyanakkor a gyermekpornográfiát használók, a bűnözők is használják ezeket az eszközöket. Tehát nagyon fontos, hogy a lehetőségeket hogyan egyensúlyozzuk ki a szükséges korlátozásokkal és szabályozásokkal azért, hogy az emberi jogokat veszélyeztető aspektusokat ki tudjuk köszöbölni. A az egyik kihívás az, hogy társ szereplőkkel együtt tudjunk dolgozni és működni, és nagyon nagy lehetőségek vannak ebben. Az Európai Uniónak szerintünk nagyon ö, nagy szerepe van a társ szerzőkkel való együttműködésben az emberi jogi területen a Global Network kezdeményezést is megvalósítottuk, ez e, e, az üzleti világgal és az emberi jogi e, szervezőkkel nem feltétlenül fentről lefelé menő szabályozásra van szükség, hanem az a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk az üzleti világot arra ösztönözni, hogy új innovatív technológiákat dolgozzanak ki, amit az emberi jogi aktivistáknak a kezébe is tudunk helyezni. A harmadik kihívás az pedig a magánélet védelme, a titkosság, illetve a köz az érdeket szolgáló titkosság és fontos, hogy a lakosság felügyelet szempontjából is hogyan szabályozzuk. Az üzletben egyre nagyobb az adatbányazás, hogy ezzel is maximálják a piaci részesedéseket és a nyerességet úgy gondoljuk, hogy a potenciális személyes vagy a magánélet a elvesztése az egyik legfontosabb terület, hogy egy szeméről gazdasági előnyök érdekében használják össze, illetve kormányok használják fel ezeket a személyes adatokat a nem tagadjuk azt, hogy a kormánynak vagy egyes esetekben az üzleti életnek is szüksége van magánéleti adatokra, de sokkal több tanulmányra és kutatásra lenne szükség, amiből kiderül az, hogy milyen alapon korlátozható az embereknek a szabadsága, illetve hogy az emberek megértsék, hogy milyen veszélyt jelent ez. Illetve fontos, hogy az emberek pontosan tudják, hogy mikor miről adnak információt, és annak milyen következményei vannak a harmadik területe a negyedik fejezetben arra mutat rá, hogy milyen előnyei vannak ennek a kommunikációnak, a kulturális élet, a ö, ö, tudományos élet és egyéb területeken. Nagyon nagy lehetőségek vannak ebben, hogyha a növekvő tudásanyagot megosztjuk. Ugyanakkor ez az elemi termékek tulajdonjogát illetően újabb kihívásokat jelent, a szellemi tulajdonhoz való hozzáférés, nagy várások, nagy vállalatok sok esetben kárt okoznak, illetve a tartalom felhasználóinak a kapcsolata is fontos, és ennek megfelelően kerültek, illetve kell, hogy kialakuljanak a különböző szerzői jogvédelmi megállapodások. És végezetül az 5-ös 6-os fejezetben beszélünk a fejlemé, fejlődéseknek a fontosságról, és rámutatunk arra, hogy bár nagyon növekszik ez a technológia, mégis a szegényebb közösségekben a hozzáférés nem olyan jó, és itt infrastruktúra szinten is segíteni kell, hogy a, közösségek a fejlődő világban is eljussanak ezekhez a technológiákhoz. Problémák mutatnak fel, merülnek fel a tekintetben, és a kisebbségek hozzáférnek -e ezekhez a technológiákhoz, és milyen mértékben, és a nemek között is elég nagy a különbség a hozzáférés tekintetében az uniónak ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznia kellene. A nyolcas fejezetben azonosítottuk, hogy milyen szerepek vannak, és az Unió az emberi jogi szempontból hogyan foglalkozhat ezekkel. Először is nem feltétlen ennek a bizottságnak a területe, inkább a szabadságjog, szabadságjogok, polgári szabadságjogok bizottsághoz tartozik. A nemzetközi hatása ezeknek hogy például az európai értékeket és normákat fogadják el. Most nem csak a kiberbűnözéssel kapcsolatos megállapodásra gondolok, hanem az egyebekre is. Tehát amit az Unió tesz saját területén, az nagyon fontos, mert a világra hatással van. A második dolog, az Unió erős határozott szerepet játszhat azzal, hogy fokozatosan előbbre viszi a politikát a WTO-ban, a, a WIPO-ban és az egyéb multilaterális és bilaterális kapcsolatokon keresztül. Harmadik esetben a, a diplomáciát is fel lehet használni arra, hogy intézményekre, illetve országokra nyomást gyakoroljanak a tekintetben, hogy ne sértsék meg a digitális jogokat. Az amerikai kormány Clinton elnök beszédét követően, valamint Carl Bill és svéd miniszterelnök beszédét után láttunk kapcsolatokat a illetve a múlt héten a bizottság is találkozott a, az amerikai külügyminisztérium tagjaival és európai intézményekkel a tekintetben, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak. Tehát számos előny van és lehetőség van arra, hogy koherens politikai koordinációt valósítsanak meg a kormányok. Az Unió együtt tud dolgozni a civil társadalommal, az NGO-kkal, a kormányokkal, és azért, hogy megfelelő bizniszmodelleket dolgozzanak ki, és az emberi jogokat ezúton is terjesszék, bővítsék. Végezetül pedig vannak specifikus ajánlásaink az Unió közösségének. Először is kreatív és koherens diplomáciát kellene folytatni. Úgy gondoljuk, hogy ez a kommunikációt a bilaterális szinten is meg kell valósítani, és ezt folytatni kell. Úgy gondoljuk, hogy az emberi jogokat online is meg kell tartani, illetve ennek érdekében tárgyalásokat kell folytatni az ENSZ-el és más multilaterális intézmények keretein belül és fontos az internet kormányzás megvalósítása. USA, Brazília és más országok is jelentős partnerek lehetnek ebben. Fontos ezeknek a kérdéseknek a megismertetése, illetve a bizottságnak a független kutatási programja, hogy megismerjük, hogy milyen veszélyeket jelent ez, illetve milyen politikákkal lehet itten a károkozás, illetve a félelem megelőzése. Fontos ebbe belevonni az üzleti világot, illetve a megfelelő szaktudású szakembereket. Nagyon rövid leszek, még három ajánlásom van. Harmadik, a ö, több részvevős együttműködést támogatni, a, támog, a társ szabályozósi tevékenységet megvalósítani az üzleti közösség és a kormányzatok között, illetve a technológiában az innovációt fokozni egymilliós alapot hoztunk létre az, az emberi jogok támogatására, és fontos a politikákról történő véleménycsere polgári társadalom, a civil társadalom és a mérnökök között, hogy hogyan vejhető ez tovább. És végezetül pedig közvetlen szakértelmet támogatást adni ahhoz, hogy létrejöjjön egy szakembercsoport, amely a digitális kommunikáció és az emberi jogok kérdésével foglalkozik, illetve esetleg egy forrásközpontot létrehozni, humanitárius esetekben hogyan használhatóak ezek az eszközök, és anyagi támogatást adni azoknak a hálózatoknak és szervezeteknek, amelyek online védik az emberi jogokat. A veszélyekről is beszélni kell. Nyilvánvalóan, hogy az emberi jogok ellenségei is egyre inkább használják ezeket a szofisztikált kommunikációs eszközöket és e, az önök segítségével kell ezzel mobilizálódnunk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen ezt az összefoglalást érdekes tanulmányokról, amelyet egyébként rendelkezésünkre bocsátottak. Vissza fogunk térni ajánlásaira, és bízom abban, hogy a hozzászóláink is kitérnek rájuk. Most menjünk tovább programunkban, Örömömre szolgál, hogy felkérjem Francisco Sosa Wagner urat, kollégánkat az Európai Parlament részéről, aki eh, előadója az internet irányítással kapcsolatos jelentésnek a Kutatási Ipari és Energiaügyi eh, Bizottság részéről. Sosa Wagner úr, mit gondol az internetről és az emberi eh, jogokról? Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tegnap az Ipari és Energiaügyi Bizottságban hasonló kontextusban fogadtuk el a jelentésemet. El szeretném mondani a hátterét a jelentésemnek. Mint ahogy ön is utalt rá, az Ipari és Energiaügyi Szakbizottság hamar reagált arra a közleményre, amelyet a bizottság adott ki. A bizottság az internet szabályozásától a következő lépésekig címmel 2009-ben tette közzé tehát a közleményét. Az Európai Bizottság ö, ö, nagy gondolatait megosztotta a parlamenttel. Miről is van szó a közleményben? Egy amerikai szervezetről, amely a kaliforniai ö, törvények ö, alatt szabályozott, ö, és igazából az internet vezetésével, kormányzásával foglalkozik ez a, az internet bizottság, amely a bejegyzett nevek és címek internetes szervezete, az ICAN. Ez egy magán szervezet, jogi szempontból egy olyan témáról van szó, amely magánjogi aspektusokkal rendelkezik. Ez a téma tehát nem az amerikai szövetségi jog hatája alá tartozik, hanem a kaliforniai állam törvényei vonatkoznak rá. A 20. század vége óta az ICAN a bejegyzett nevek és címek internetes szervezetéről van szó. Miért aggályos a bizottság számára és a világ minden más fóruma számára az ICAN? szempontunkból egy kicsit furcsa az, hogy egy magán szervezet foglalkozik a bejegyzett nevekkel és címekkel. Tehát kissé meglepő a helyzet. Mindennek ellenére az Európai Bizottság nem javasolja azt, és nem is javasolta sohasem a múltban, hogy a jelenlegi helyzet megváltozzon. Erről szó nincs. Itt most mi érdemben egy olyan dologról beszélünk, amely folyamatosan visszatérő gondolat az internettel fog, foglalkozván, a probléma tehát valós, és egy ideje út, egy idő óta már ismerős. Egyiptomban az internetes fórumra sor került, jövőre pedig Litvániában szervezik meg ezen internetes fórumot, de alternatív megoldást, az ICAN-ra alternatív megoldást sohasem javasoltak még nemzetközi fórumokon, pedig ismétlem itt non-profit magánszervezetről van szó, ezen ikánt igazából az amerikai kereskedelmi minisztériumhoz egy szerződés köti. Valahol az ikán, a, tehát felügyeli magát a bejegyzett neveket és címeket. Az Európai Bizottság tehát a parlamentet megkérdezte arról, hogy mi is a véleménye erről a helyzetről. Nos, érdemben a helyzet azért nem olyan rossz, mint amilyennek látszik. Jogi szempontból említem még egyszer, hogy kisém meglepő ez a magánjogi helyzet, de maga a rendszer működik. Mivel a rendszer működik, ezért valahol érdemben felesleges a rendszert felborítani. Viszont az átláthatóság problémája ezen magán egységgel kapcsolatban, valamint a felelősség kérdése is létező felvetések, létező problémák. Számos kormány szeretné, hogy ezen ö, vállalkozásban valamilyen szinten demokratikusabb módon, átláthatóbb módon és elszámoltatható módon valósuljanak meg ö, az egyes aspektusok. A bizottság a közleményében, valamint mi a jelentésemben ezen aspektusra élesztük ki a, meg, a, a gondolatainkat. A helyzet tehát így néz ki. Ahogyan az előttem szóló is elmondta már, kiválóan egyéb iránt, az internet valóban a világ összes problémáját magába szívja. Felveszi. Így a mi tanulmányunk sem mondhatott mást, mint hogy az emberi jogok, az alapjogok problematikája az interneten keresztül hogyan is valósul meg, hiszen az internet a sajtó és a véleményszabadság többek között és más szabadságok kifejtésének egyik fóruma jogi megoldást terveztünk, és be annak érdekében, hogy a magánvállalat milyen módon alakulhatna át, bizonyos pontosításokkal élünk az alapjogok szintjén. Az internet kontextusában a kiinduló pont számunkra az, hogy az internet az egy közjó, valahol tehát mindenki számára ö, ö, hozzáférhető jog kell, hogy legyen. Mi egy magán és állami közös internet irányítás mellett tettük le hát a voksunkat. Azt is kérjük a jelentésemben, hogy az alapjogokat és az emberi jogokat védhessük az interneten oly módon, ahogy az az Európai Unió szerződésében is szerepel. A harmadik bekezdésében a jelentésemnek egyébként olyan Európai Uniós érdekeket védünk, amelyek az alapszerződésében az Európai Uniónak is már szerepel. Ez igen fontos, ez az aspektus. Felhívást intézünk az európai intézményekhez, valamint az európai tagállamokhoz annak érdekében, hogy a nemzetközi fórumokon is védjük ezen értékeket, főleg az olyan fórumokon, ahol olyan országok is képviselve vannak, amelyek általában ezen Európai Uniós értékeket nem vallják. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a szakbizottság részéről ezen jelentést összeállíthattam. Az minden egyes nemzetközi fórumon így például az internetes tanácsadó bizottságban, kormányzati tanácsadó bizottságban is szeretnénk védeni ezen alapjogokat. Vannak bizony olyan országok, amelyek nem osztják az Európai Unió értékeit, az alapjogok értékeit. Az Európai Uniónak tehát szigorúan kell fellépnie ezen országokkal szemben, és meg kell védenie azon alapjogokat, amelyek az alkotmányos szerződéseink alfáját és omegáját képezik. Ez az első alapgondolat. Ezt követően a jelentésben olyan nemzetközi kormány, olyan számos fórumról beszélünk, átláthatóságról, elszámoltathatóságról is szólunk a jelentésemben, amelyek demokratikus értékek védelmét szolgálnak, és a szerződésekben is szerepelnek kiállunk ezen túlmenően egy nyitott internetes hálózat mellett is, ahol a korlátozások, a hozzáférés korlátozása nem létezik, ahol nincs cenzúra, ahol nincs szűrőzés, ahol nincs internetblokkolásra lehetőség. Amennyiben valamilyen akadály merül föl az internet felhasználás szabad útján, amikor például arról beszélünk, hogy hogyan küzdhetünk a különböző erőszakos cselekmények vagy gyermekpornográfia ellen. Persze bizonyos szűrőket, bizonyos fékeket be kell építeni az internetbe, de azt, az AKI és a luxemburgi bíróság által kimondott alapelvek alapján szabad csak beépíteni. Ilyen álláspontot képviselünk tehát a jelentésemben. még egyszer ismétlem, megragadtuk a lehetőséget, amelyet az Európai Bizottság tett lehetővé számunkra, annak érdekében, hogy egy szervezeti problémát járjunk körbe az internet szabályozásáról. Megragadtuk tehát a lehetőséget, annak érdekében, hogy a számunkra fontos aspektusokat pontról pontra kiemelhessük. Felhívást intéztünk az Európai Unióhoz, az Európai Bizottsághoz, hogy minden egyes európai politikában olyan koordinációt ö, sikerüljön felépíteni, amelyen keresztül az internet fórumokon is kiállhatunk az Európai Uniós értékekért. Homogén módon, koherens módon kell fellépnünk, egy hangon kell szólnunk minden egyes nemzetközi fórumon. Minden olyan fórumon, amely internettel foglalkozó fórum. Azonos hangot hallatni, a számunkra azt jelenti, hogy nem szabad a 27 tagállam között eltéréseket felmutatnunk, de az európai intézményeknek is, a parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak is egy közös hangon kell szólniuk. Azt kérjük, hogy a működés megfelelő legyen. Azt is kérjük, hogy problémák nem erüljenek föl házon belül, a 27-eken belül, hogy közös hangot szól, szólalthassunk meg, és közös jogokat védhessünk, hiszen a jogokat nem szabad az alap emberi jogokat megkérdőlejezni, a világban pedig néha ezt megteszik kormányok. Köszönöm szépen, Szósza Wagner úr! Jelenléte albizottságunkban jól példázza, hogy miként próbáljuk magunkévá tenni és belefoglalni saját tevékenységünkbe az önök külső bizottságok munkáját. Most pedig szeretném felkérni Lucy Morion asszonyt, hogy tartsa meg hozzászólását, ugyanis ő a Web 2.0 kontra Control 2.0 címmel készített anyagot. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, hogy ezt az anyagot itt ismertethetem. Mint ismeretes, a Reporters Sans Frontier nemzetközi szervezet újságíróként az online szabad, szólásszabadság zászlóvivői vagyunk. Számos országban a rezsimek igyekeznek megakadályozni, hogy a ciberdisszidensek, a bloggerek vagy az állampolgárok információval szolgáljanak nekünk, mint például Burmában, Iránban és számos egyéb országban. Az internet a civil társadalmak szószólója Kubában, Vietnámban, Szaudi-Arábiában és egyéb országokban. Az internet ellenségei ezek az országok, és ezért választottam azt a címet, hogy Web 2.0 kontra Control 2.0, tehát az online szólásszabadság mellett szeretnénk síkra szállni. Számos ország igyekszik bizonyos típusú internet cenzúrát bevezetni az utóbbi esztendők során, és ma már mintegy 60 olyan országot számlálhatunk össze, ahol ilyen típusú törekvések figyelhetők meg. Számos ország hajlik arra, hogy a kormányzata akadályozza a szabad szólást, és valamilyen megoldást keresen a World Wide Web korlátozására, e, ezzel lehetővé téve, hogy e, saját elnyomó rendszerük stabilitása továbbra is fennálljon. E, az internet létrejötte óta tucatjával tartóztattak le és börtönöztek be olyan személyeket, akik az internetes szólásszabadság lehetőségével éltek ezekben az országokban. Az internet felhasználói természetesen újabb és újabb újabb eszközöket vesznek igénybe, hogy az ilyen nyomásoknak ellenálljanak az ellen, a jelenlegi eredmény nagyjából azt fogja eldönteni, hogy mennyire lesznek hatásosak azok az eszközök, amelyek az egyes táborok rendelkezésére állnak. Egyfelől a tartalomszűrés és a cenzúra, a másfelől az egyre jobb titkosító eszközök és olyan szoftveres megoldások, amelyek lehetetlenné teszik a szűrést a helyi, illetve külföldi források nyújtotta lehetőségeket felhasználva tudják kifejteni tevékenységüket a szólásszabadság zászlóvivői, és néhány hónappal ezelőttig az általánosan elterjedt gondolkodás az volt, hogy az egyes típusú internet ellen Kína igen hatékonyan lép föl, és ilyen országokban, mint Kína és más elnyomó rendszerek kevés eszköz állt lehetőség, rendelkezésre ahhoz, hogy ezeket a törekvéseket elnyomják. A Yahoo még tovább is ment, mert a kínai kormányzatnak olyan tájékoztatást adott, amelynek segítségével megerősítették a tartalomszűrést, illetve a cenzúrát. A cég egyébként bejelentette, hogy már nem cenzúrázza a keresőgépeinek kínai változatást és a hongkongi HK, Google Co. HK című keresőgépet alkalmaznák, amely kínai írásjegyek alkalmazásával szűrés nélkül teszi lehetővé a keresést a neten. Nos, nem arról van szó, hogy a kínaiak ne tudtak volna arról, hogy cenzúrázzák az internetet, hanem annak terjedelme került el figyelmüket. És ez fölkeltette az érdeklődést az iránt, hogy hogyan lehet a szűrőrendszerek eszén túljárni, mi az, amivel kiküszöbölhetjük a kormányzat ilyen törekvéseit a Google webcasting szolgálata e tekintetben a kínai név domén, doménnevek értékesítését leállította a kormányzat beavatkozása nyomán, és az utóbbi hónapokban Kínában egyre több elnyomó intézkedést hoznak. Nem egyszer olyan ürügyjel, hogy például a pornográfia elleni fellépést szolgálják ezek. De azt is látjuk, hogy az emberjogi aktivisták ellen súlyos börtönbüntetéseket szabnak ki, és azt is tapasztaltuk, hogy eh, ha új websájtot akarunk alakítani eh, Kínában, akkor személyesen kell kérelmezni az engedélyt eh, ehhez, amihez hozzászólásuk van a cenzoroknak is. Biztosítania kell az ilyen új webhely gazdájának, hogy a hatályos jogszabályokban nem ütköző tartalmakat tölt föl csupán. Nos, az utóbbi hónapokban tehát azt láttuk, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik azokra a külföldi vállalkozásokra is, amelyek a kínai internetezők számára új tájékoztató anyagokat kívánnak eljuttatni. Így tehát azt a döntést kellett hoznunk, hogy bizonyos civil szervezetek eltekintetek a kínai értékesítés lehetőségétől, hiszen általában az a közfelfogás, hogy az internet mindenki számára hozzáférhető, ha azonban Kínában korlátozzák ennek lehetőségét a cenzorok, akkor ennek visszahatásai is vannak. A Yahoo és a Microsoft azonban még nem mutatja jelét annak, hogy bűzleti politikájuk megváltoztatásával reagáljanak a kínai törekvésekre. Így tehát egy elszalasztott lehetőségről beszélhetünk, amikor a kínai cenzúra elleni fellépést elmulasztották ezek a nagy befolyású vállalkozások. A távközlésre hasonló megállapítások vonatkoznak. Ma már 400 millióan férnek hozzá az internethez a mobiltelefonjuk segítségével, és a Telekom Itália például az ETEXA közbejöttével e, e, Kúbába is e, eljutat olyan internetes anyagokat, de Vietnámba, Tunéziába, Egyiptomba is, amelyek egyébként ott nem lennének hozzáférhetők. A KCC Works német cég ugyancsak észak-koreai internet hozzáférést biztosít, valamint Burmában is a saját Silicon valley felhasználásával egyre többen tudnak hozzáférni a mobiltelefonjuk segítségével a külföldi hírforrásokhoz. A Nokia Siemens is olyan új megoldásokat kínál, amelyek alkalmasak lehetnek e, a e, cenzúra leküzdésére. E, a Nokia Siemens Network cég vállalkozásai alkalmasak lehetnek arra, hogy a másként gondolkodók hozzájuthassanak ezekhez a témákhoz, illetve akadályoz, őket akadályozókat lehetetlen helyzetbe hozza. Tehát alapjában ma az új technológiák az információtechnika területén gyors fejlődésben vannak, és folyik a küzdelem az internetezők, illetve az elnyomó kormányzatok között. El kell dönteni, hogy a nagyobb vállalkozások együttműködnek-e az ilyen kormányzatokkal, vagy pedig ellenük lépnek, használják fel, biztosítva az internetes szólásszabadságot valamennyiünk számára, és az emberi jogi elkötelezett vállalkozások természetesen mindent megtesznek a kitűzött cél érdekében. Én igyekszem rövidre fogni, fogni a szót, de meg lehet állapítani, hogy az Európai Uniónak komoly szerepet szánhatunk ebben a küzdelemben. Az EU, az Európai számítástechnikai vállalatokat ráveheti például arra, hogy egyfajta önként elfogadott magatartási kódex segítségével küzdjenek az emberi jogok érvényesítéséért az interneten, és valamiféle jogalkotásra vagy szabályozásra lehet szükségük annak biztosítására, hogy a vállalkozások karöltve biztosítsák az internethoz ez való hozzáférést és a szabad vélemény nyilvánítást Az Egyesült Államok kongresszusa hasonló módon jár el, igyekezve helyzetbe hozni a az elnyomó országokban élőket, és szeretnénk, hogyha az Európai Unió is hasonló módon lépne fel, és olyan jogszabályokat alkotna, amelyek alkalmasak lehetnek hasonló célokra. 2008-ban az elmúlt parlamenti ciklusban egy holland képviselő már indítványozta ilyen jellegű rendelet megalkotását, és örülnénk, hogyha többen társulnának ehhez a kezdeményezéshez. Úgy gondoljuk, hogy minden szabályozásnak hatásos technikai megoldások kifejlesztését kell szorgalmaznia, hogy a számítástechnikai cégek tartsanak nyilván minden olyan észleletet, melynek során a tartalomszűrésre vagy a cenzúrára vonatkozó adatok birtokába jutnak, és érjük el, hogy az ilyen vállalkozások ne helyezzék el a szervereiket olyan országokban, ahol megfigyelték az internetes felhasználók személyi adatokkal való, személyi adataival való visszaérést. Ugyancsak szabályozni kell a szoftver és hardware exportját olyan országokba, amelyek ezeket az eszközöket az internetes szólásszabadság elnyomására vagy korlátozására használják az EU közösségi politikák vonatkozásában azt szeretnénk elérni, hogy egyre inkább nyomást gyakoroljanak a tárgyaló feleikre, hogy szüntessék meg a cenzúrát, és szüntessék be a másként gondolkodó internetező küldözését ezzel biztosítva az online szólásszabadságot általában. És azt is szeretnénk, hogyha felülvizsgálnák az export ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, jobban szabályozva e technikák exportjának lehetőségét, végezetül pedig azt szeretnénk, ha az Európai Unió erőfeszítéseket tenne, hogy a másként gondolkodók közleményeiket például megfelelő proxy felhasználásával, a cenzúra elkerülésével juttathassák el a világ közvéleményének. Ez azt jelenti, hogy a számítástechnikai céloknak, cégeknek tiszteletben kell tartaniuk a szólásszabadság eszményét. Köszönöm, hogy elmondhattam véleményünket. Köszönöm szépen, Morion asszony nyugtázzuk ajánlásait, amelyeket az EU címére fogalmazott meg. Most pedig lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy miként ö, értékelik a vállalatok ezeket a kérdéseket. Örömmel ö, konstatálom, hogy a Nokia Siemens Network és a ö, is képviseli magát ö, ö, körünkben. Először tehát a Nokia Siemens network fordulunk, akikkel már jó és hasznos tárgyalásokat folytattunk arról, hogy hogyan tudnánk együttműködni, hogy megfeleljünk azoknak a kihívásoknak, amelyek alkalmasak lehetnek az egy Európai Parlament Iránnal kapcsolatos állásfoglalásának megvalósítására. Nézzük tehát, hogy milyen lehetőségeket látnak ezen a területen a mobiltelefonokkal, az SMS-ek felhasználásával. Kérem tehát, hogy Barry French úrja ő vegye át a szót a Nokia Siemens Network részéről. Remélem, hogy elég időnk marad. Kérem önt is, hogy talán 8 percre fogja mondandóját, és ne túl gyorsan beszéljen, mert akár egy-két perccel tovább beszéljen, inkább sem, hogy túl gyorsan, mert tolmácsolják. Bari French úr tagja a Nokia Siemens Network igazgatóságának, a marketing és a vállalati ügyek igazgatója a cégnél, és amiről beszélni fog az adatok továbbjutásának akadályozása a Nokia Siemens Network szempontjából. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy lehetőséget adnak, hogy önökhöz szóljak. Most megpróbálok megfelelni a kívánságának, hogy 8 percet beszéljek, és lassan. És kérem, hogy rúgjanak belém, hogyha e, túl gyorsan beszélek. De mielőtt bármit mondanék, e, elmondanám, hogy nagyon nagyra értékelem az előző hozzászólónak az észrevételeit, mert az olyan dolgok, hogy a vállalatok eléggé fura helyzetben vannak, és ez teljesen igaz. Így igaz, nagyon fura helyzetben vagyunk, és valójában segítségre van szükségünk e teremben résztvevő jelenlévők részéről, hogy ebben a változó korban meg tudjunk felelni és fontos, hogy a vállalatokkal is legyen párbeszéd, és mi erre készek vagyunk, sőt szeretnénk ezt folytatni és előrelépni bizonyos körülmények között. Azt kérték tőlem, hogy a mai napon a Nokia Siemens tapasztalatairól beszéljek Iránnal kapcsolatban, illetve hogy a techn- kommunikációs technológiákat ebben az országban hogyan használják fel az emberi jogok kiküszöbölésére és néhány egyéb pontról is a háttérben meghúzódó kérdésekről, illetve tapasztalatokról szeretnék beszélni, amelyek szerintem fontosak, ha tovább akarunk lépni. Először is az iráni tapasztalataink. 2009-ben a médiák jelezték, hogy vannak úgynevezett felügyeleti technológiák, amit a Nokia technológiával értek el. MCI-t, illetve két, net, két hálózat van Iránban, és a mi szállításunk hozzájárult az, az üzemeltető kapacitásának egyharmaddal történő növeléséhez. Ennek volt egy vissza visszássága, hogy mindkét üzemeltetőnek e, nyomon követő lehetőséget is adtunk ezzel. Most hagyj beszéljek ezekről az MCR komponensekről. Tehát a, e, van egy meg nemzetközileg elfogadott interception berendezés, amivel a hívásokat nyomon tudják követni a hatóságok az Európai Unióban is egy átlátható műszaki szabványokat alkalmaznak az európai távközlésben. Ma a kormányok gyakorlatilag minden országban kérik, hogy a törvényeknek megfelelő hívás követési rendszerrel rendelkezessenek, és ezeket alkalmazzák. Tehát minden világon lévő minden távközlési rendszer megvan, és ez történik azokkal a hívásokkal is, amit az itt ülők is használnak de ez segíti a, például a terrorizmus, a ö, gyermekpornográfia, vagy a ö, kábítószer ö, kereskedelemnek a nyomon követését. Az a kérdés, hogy mit, ö, milyen hívásokat fognak el, mit csinálnak az elfogott ö, megszerzett információkkal. Ö, a törvénynek megfelelő követés egy dolog, ezek a bűnöző szervekhez kerülnek, illetve megfelelő intézkedésekkel rendezik. Mindenféle gyakorlati szempontokból az, hogy egy házatba, hálózaton sikeres legyen a hatóságok számára ez a nyomon követés, ennek vannak műszaki feltételei. A törvényes hívásnyomon követéshez a Nemzetközi Távközlési Unióban, az ENSZ-en belül foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, hogy a bűnöldözők, szervek hogyan alkalmazhatják ezeket a technológiákat. Ezeket a különböző országok a belső jogszabályaikban szabályozzák általában a vállalatokra központosítanak, és meg egységes szabványokat alkalmaznak, és a potenciális emberjogi kérdéseit is elemzik. A vállalatunk, mint vállalat, a távközlési üzemeltetőkkel dolgozunk, és hálózati berendezéseket, technológiákat forgalmazunk. Ezek a az ügyfélek ezeket egyértelmű szabályoknak megfelelően kell azután alkalmaznia. Fontos, hogy a törvényes hívásnyomon követés szabályozottan történik, jogi eljárással körülbástyázva, és csak azon személyekét, a a hívásait fogják el, amelyekre az engedélyek szólnak, másokét nem. Véleményünk szerint azon vannak problémásabb területek is, és de ugyanakkor vállalatként nem mi vagyunk a megfelelőek, hogy ezzel foglalkozzunk. A bűnüldöző szerveknek lehet érdekük, hogy a különböző felügyelő központokat kialakítsák. Ennek eredményeként miután 2007-ben egy döntést hoztunk, hogy kilépünk erről a területről, és az eszközeinket 2009 márciusában hoztuk el. A monitoring központot Iránnak 2008-ban került leszállítás, akkor már a folyamat ment a maga útján továbbra is fogunk törvényes hívás nyomon, követő rendszereket, technológiát adni az ügyfeleinknek. Úgy gondoljuk, hogy jobban kellett volna ismernünk az iráni helyzetet, és proaktívabb módon kellett volna reagálnunk. Megfelelő jelentéseket kaptunk, ezeket eszközként felhasználtuk ezeket az eszközöket Iránban a szólásszabadság megakadályozására használták fel. Ezt nagyon sajnáljuk, úgy gondoljuk, hogy akkor a mobilhálózat nagyon sokaknak előnyt jelent. Tehát a történelem kerekeit nem tudjuk visszaforgatni, de a jövőben szeretnénk a dolgokat jobban végezni, ezért fontos, hogy a fő szereplőkkel, érdekeltekkel együtt dolgozzunk, mint például a teremben ülőkkel. Fontos, hogy az, a területen létező politikák, szabályozások felülvizsgálatra kerüljenek tehát még egyszer elmondom, hogy inkább időt szeretnék kérni, és jobb, hogyha az ember végig gondolja a dolgokat, mint hogy egy-egy határidőhöz ragaszkodik. Tehát ezeket a politikákat bizonyos elvek mentén lehet kialakítani, az emberi jogok nyilatkozata alapján a társulási és a szólásszabadság magatartási kódex szükséges a vállalatok számára. Úgy gondolom, hogy a kommunikációs hálózatok azok segítik a szabadságjogok érvényesülését, a gazdasági fejlődést, a kapcsolattartást. Ugyanakkor itt vannak felelősségi kérdések is. Biztosítani kell, hogy a kommunikációs technológia, amelyeket szállítunk, ne sértsék az emberi jogokat, hanem azokat támogassák. A kommunikációs technológiával vissza lehet élni, ha ezzel visszaélnek, az rossz, és akik ezt megteszik, azok elszámoltatóak kell, hogy legyenek a cselekedeteikért. A műszaki innovációk, az új technológiák, a már korábban is felvetődtek az ipar területén, és ez nem csak technikai megoldást igényel. Úgy gondoljuk, hogy az itt felvetett kérdéseknek nincsen csupán technikai műszaki megoldások. Megfelelő politikák szükségesek, és az is világos, hogy ezeket a kérdéseket nem lesz könnyű megoldani, és csak nagyon gyorsan, mert itt látom, hogy közben megy az idő valójában figyelembe véve, hogy azok a rendszerek, amelyeket mi Iránnak szállítottunk, ezek arra szolgáltak, hogy a számítástechnikát lehetővé tegyék, és a legtöbb országban is ez van. Ezeket a feltételeket teljesítettük, és 2010. február 10-i Iránnal kapcsolatos európai parlamenti állásfoglalásban is szó volt erről. Az első kérdés, a konfliktus a megfelel a szabályos és a nem szabályos törvénytelen tartalom szűrés kérdése, az, hogy a vírusokat, a spammeket kiszűrik, ez egy dolog, de ezekkel a technológiákat fel lehet viszont más célokra is használni, ezt világosan látni kell más, ugyancsak konfliktus van a, a helyi felhasználás és a a szólásszabadság között. Nekünk számunkra vállalatként nem egyszerű megoldanunk ezt a helyzetet. Minden egyes esetben meg kell vizsgálni, hogy egyensúly hiány van-e vagy sem. Ha egyensúly felborul, akkor ez sérti az emberi jogokat. Fontos érdek, hogy megfelelően értékeljük, hogy melyik országnak melyik megrendelőnek mi a legmegfelelőbb technológia fontos, hogy ezeket a folyamatokat alkalmazzuk, és nem lehet feketén-fehéren nyilatkozatokat kiadni, és csak a feltételezett szándékokra alap, alapozni. Az emberjogi területen a helyzet egyes, az, egy, bármelyik országban nagyon gyorsan változhat is. Tehát előfordulhat, hogy kifejlesztünk egy hálózatot egy olyan kormánynak, ahol az adott rendszer teljesen elfogadható, és egy rövid idő múlva már ez adott esetben nem így van. De nagyon szívesen válaszolok a továbbiakban kérdés. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, nagyon jó hallani, hogy levonták a tanulságokat tapasztalataikból, és ezt az érdekeltekkel együttműködve, idejétve magunkat is, igyekeznek gyümölcsöztetni. Nos, lássuk, hogy hogyan látja a Google ezeket a szavakat, és szeretném felkérni Simon Hampton urat, aki a Google európai szakmapolitikai igazgatója, tartsa meg hozzászólását. Köszönöm szépen, örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Felkértek, hogy egy kicsit beszéljek Kínáról, és hanyagoljam el a most megszólalt telefonomat, és említsek néhány üzletpolitikai kérdést. Nos, először Kínáról. Először is mi is történt az év elején? Karácsony előtt történt, hogy rájöttünk, hogy független szakértők állapították meg a Gmail szolgáltatásunkkal kapcsolatban a vizsgálatok nyomán, hogy a különféle cégek támadás áldozataivá estek, és utána rájöttünk, hogy a Gmail felhasználóink is adathalászati támadás áldozatául estek és amikor megnéztük ezeket a Gmail eh, felhasználók elleni támadásokat, akkor felfedeztük, hogy igen gyakran olyanok voltak a célpontok, akik Kínában emberjogi tevékenységet folytatnak. Ennek következtében eh, ez egy növekvő eh, tendencia volt az olimpiára való előkészületek jegyében, és nem egyszer eh, talán vádoltak bennünket eh, azzal, hogy eh, pornográfiával foglalkozunk. Ez volt az az ürügy, amely miatt lecsaptak a keresőgépeinkre és termékeinkre. Tehát általában azt tapasztaltuk, hogy nem érezhetjük jól magunkat, amikor ö, figyelembe kell velene vennünk a kínai hatóságok kérésére, vagy az ő tartalomszűrési vagy cenzúra követelményeinknek, követelményeiknek feleljünk meg. A CN domén nevű termékeinkre vonatkoztak ezek a követelmények. Mi történt mindezek után? A felhasználóink továbbra is azt látják, hogy egy napokon hozzáférnek az a, a, a, keresőgépeinkhez, más napokon viszont nem. Egyes esetekben bizonyos konkrét kereséseiket állítják le, illetve teszik lehetetlenné valamilyen banális keresés esetén például kapunk eredményeket, valamely kényesebb fogalomra való rákeresés esetén viszont egyszerűen nem. Meglehetősen fejlett szűrőrendszerek vannak. A YouTube például általában Kínában hozzáférhetetlen, és hosszú hetek, sőt hónapok óta így van ez. Mit teszünk? Az egyik dolog, amit teszünk, nagyon tipikus Google törekvés, hogy átláthatók legyünk, és a google.com PAC per HTML címeken fel lehet mérni, milyen kínai szolgáltatásaink hozzáférhetők ma ami az üzletpolitikát illeti, a döntés óta a Baidu, amely a vezető keresőgép Kínában előtérbe nyomult, és mi 5%-kal visszaszorultunk a piaci részesedés vonatkozásában Kínában, és amerikai versenytársaink is igyekeztek kihasználni ezt a lehetőségeit, és, és nem egy közülük a kínaiakkal együttműködve igyekszik ott megvetni a lábát. Mit teszünk, hogy erre reagáljunk? Először is a e, magán e, adatok védelme, illetve a biztonság területén bevezettük annak lehetőségeit, hogy HTTPS keresést e, végezzünk, tehát egy titkosítottat, és amikor az ékereskedelemmel élünk, és a hitelkártyánk adatait továbbítjuk, akkor az ilyen titkosított formában zajlik. Tehát blokkolható a hozzáférés a HTTPS kereséshez és az eszközeink tehát lehetővé teszik, hogy biztonságos keresést végezzünk. A másik, hogy felvérjük a biztonság lehetőségeit ebben az internetes szolgálatában, a felhőben, ahogyan azt elneveztük. Mi elfogadtuk, és a blogunkban elismertük, hogy az ilyen támadásoknak nem egyszer áldozatául estünk, és mint egy húsz ilyen vállalattal közös cipőben járunk, ők azonban nem hozták nyilvánosságra ezt a tájékoztatást. De hogyha a saját ajtónk elől akarunk sepregetni, akkor nem csak a kínaiakat kell bírálnunk, hanem más területen is körül kell néznünk az utóbbi hetekben azt látjuk például, hogy olyan kívánságokat fogalmaznak meg velünk szemben a világ kormányai, amelyek a google.com per government requests címen találhatók meg, és itt összefoglaljuk a világ összes kormányai részéről kifejezett kívánságokat, hogy bizonyos tartalmakat hozzáférhetetlenné tegyünk. Nos, nem akarunk ezzel kapcsolatos vitát nyitni, így nagy általánosságban, hogy az egyes kormányok milyen kérésekkel fordulnak a technológiafejlesztő cégekhez, hogy ilyen típusú korlátokat vezessenek be. Ez egy olyan téma, amely a közeljövőben nyilvánvalóan továbbra is fönnáll majd, és összefügg a gazdasági trendekkel, a globalizációval, illetve a tudásalapú gazdaság előretörésével. Tehát e, Európában mindig azt fogjuk tapasztalni, hogy gazdaságilag e, interaktív kapcsolatba lépünk olyan országokkal, amelyek bizonyos tudásanyag náluk történő terjesztését gátolni kívánják Nos, úgy látjuk, hogy ez velünk marad még. Az egyik módja annak, ahogyan ezt a kérdést kezelni próbáljuk, és erre a korábbiakban már említést tettem, a globális hálózati kezdeményezés, amelyet három cég, három online cég kezdeményezett, nem egy exkluzív szervezet egyébként, hogy a Hugo, a Microsoft és a Yahoo a Google, a Microsoft és a Yahoo, amely felkéri a világon működő valamennyi civil szervezetet, hogy próbáljon egyfajta etikai kódexet összeállítani, amelyet közösen elfogadhatunk, és itt az európai részvétel erősítését szorgalmaznánk, hogy érdemes legyen megvizsgálni azokat az aspektusokat, amelyek az online keresőgépeket nyújtó cégek követhetnek a további fejlesztéseik során a felmerült nehézségek kezelésére. Világos, hogy ez egyfajta terület egy az együttműködésre az EU és az USA között. Nagyszerű támogatást kaptunk például Carl Bildtől, de nyilatkozat ez ügyben még nem született. Azt hiszem, hogy Clinton külügyminiszter asszony kezdeményezte ezt, és eh, ez az Európai Parlament által kifejtendő további nyomás eh, eh, alapján születhet meg. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az érdekes elgondolásokat, Empton úr. Visszatérhetünk ezekre a vitánk során. Most pedig szeretném felkérni Siu Zhu urat, remélem jól ejtettem ki a nevét, vagy nem nagyon rosszul, aki igazgató helyettese a Global Internet Freedom konzorciumnak, és elnöke a Time Dynasty TV-nek, és az előadásának a címe Internetes cenzúra és az emberi jogok. Joe úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony Heidi, hatna és eh, tisztelt albizottság, hogy meghívtak erre a fontos meghallgatásra, hogy a számítástechnika és az emberi jogok kapcsolatairól beszélhessek. A Szeraj eh, televízió részéről és eh, Kínára vetve egy pillantást a következőket lehet elmondani. Az internetezőknek nincs online szabadságuk. Kína jó példája az internet ellenőrzésének tízezrek figyelik az internetes adatforgalmat, akik közül nem egy börtönbe került, mivel véleményét online kifejtette a nyugati cégek által kifejlesztett alkalmazások a Cisco termékeinek felhasználásával a kormányzó párt szándékainak megfelelően igyekszik eljárni a kínai cenzúra a Burmára, Kubára, Iránra vonatkozó és bizonyos közép-ázsiai országokra vonatkozó adatok terjedésének akadályozására arra indított bennünket, hogy a külvilággal fenntartott kapcsolatok biztosítására a legkülönfélebb eszközöket igyekezzünk kidolgozni igyekszünk azt az új berlini falat lebontani, amely a 21. században teremt átjárhatatlan akadályt a világ, eh, külvilág és ezen országok között az országban fenntartott és a kínaiak szabad tájékozódását akadályozó törekvések leküzdése az egyik fő célunk. A xenofóbia Kínában a tibeti fellépésünk, illetve a 2008-as olimpiai láng tovahaladása során volt a leginkább érzékenyhető, amikor az olyan cégeket, mint a francia Carrefour igyekeztek kizárni Kínában a SARS és más járványok terjedésével, a természeti katasztrófákra vonatkozó hírek terjedésének gátlásával Kína igyekszik a belföldi közvéleményt a maga javára hangolni. Komoly reformokra van szükség ezen a területen, és akik az interneten óhajtanak tájékozódni, azok nem egyszer ütköznek ezekbe a e, e, az akadályokba. Ezt igyekszik a globális internet e, szabadsági konzorcium, a GIF leküzdeni. Ez kínai-amerikai mérnökök együttműködésén alapul, ideértve saját magamat is, akik a Falun Gong mozgalom keretében szereztünk tapasztalatokat, és akik sajnálattal követtük a Tiananmen téri eseményeket 1989-ben, és elhatároztuk, hogy a továbbiakban nem kívánunk ilyen események tanúivá válni, különösképpen amikor 1999-ben a kínai kormányzat a Falun Gong spirituális mozgalom ellen fordult, és az ellenem, illetve családtagjaim ellen lefolytatott büntetőeljárás arra indított, hogy ilyen jellegű tevékenységbe kezdjünk. Tehát saját személyes bőrünkön tapasztaltuk, hogy milyen következményei vannak a szabad véleményalkotásnak, és hogy ez a tudatlanság és tájékozatlanság intézményesítésére vezet. Ezért szeretnénk békés eszközökkel átalakítani a társadalmat a szólásszabadság társadalmává ezért igyekszünk kifejleszteni olyan eszközöket és megoldásokat, amelyek megakadályozzák a sajtószabadságot gátló kínai törekvéseket. A GIF tevékenységében résztvevők saját zsebükből fedezik tevékenységük költségeit, és teljesen ingyen bocsátják a kínai internetvezők rendelkezésére a, le, a, a FreeGate, az Ultrasurf és hasonló proxy szerverek felhasználását lehetővé tévő szoftveres megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy hatásosan blokkolják a, rendelkező, a hozzájuk beérkező adatforgalmat ezeket gyakorlatilag a világ minden zárt társadalmának internetezői jó haszonnal tudják használni. Tehát nem csak Kínában, hanem Iránban, Burmában is használják ezeket a megoldásokat, és el lehet mondani, hogy ezekben az országokban, vagy például a burmai sáfrányforradalom nyomán, abban az országban is mintegy 90%-ban Azonban alkalmazzák az internetezők ezeket a e, cenzúra megkerülésére szolgáló e, e, szoftveres megoldásainkat. Így tehát meghiúsulnak az elnyomó rendszerek azon törekvései, hogy az ő intézkedéseikre vonatkozó adatok a köz, világ közvéleményének tudomására jussanak. A GIF szoftverek egyik legjobb alkalmazási lehetősége Irán, eh, ahol eh, eh, június 20-án 2009-ben a választások nyomán a becslések szerint mintegy 1 millió iráni vette igénybe szolgálatainkat a Facebook, a YouTube, a Twitter és a Google alkalmazásával. Az iráni felhasználók különféle videókat, fotókat és üzeneteket helyeztek el az interneten a véres leszámolásra vonatkozólag a mikor az emberek a zárt társadalmakban megízlelik a szabadság lehetőségét, akkor elegük lesz abból, hogy megbékeljenek az elnyomatással, és attól kezdve egyre bátrabban használják ezeket az cenzúra ellenes technológiáinkat százak és ezrek igyekeznek blokkolni az adatforgalmunkat, de erre nem nyílik lehetőségük a részünkről kifejlesztett technológiák fejlettsége miatt, és a továbbiakban is azon fogunk fáradozni, hogy az ilyen jellegű törekvéseiket meg hiúsítsuk. Szeretnék most a szatellitás televíziókra vonatkozó tevékenységünkre térni. Kínában és Iránban ez az elsődleges olyan távközlési megoldás, amely eléri az ott élőket. Sajnos a cenzúra ö, nem csupán ezekre az országokra korlátozódik. A kínai cenzúrának hatásait magam is tapasztaltam, amikor a New Tang dinasztia TV, a francia Eutelsat műholdon keresztül egyszer csak beszüntette az adásait két nappal a Pekingi olimpia megnyitása előtt. Az adat továbbítás megakadályozása előtt az NDT TV az egyetlen kínai nyelvű TV volt, amely 10 millió számra érte el a nézőket. Az Eutelstat sohasem kapott világos tájékoztatást arról, hogy miért kellett megszakítania az adás továbbítását. Nyilvánvaló, hogy ez egy előre megfontolt, politikailag motivált döntés volt a kínai hatóságok részéről. 2010. januárjában megtudtuk, hogy az Eutelstat egy olyan álláspontra vonatko, helyezkedett, hogy az üzleti érdekek megelőzik az emberjogi vonatkozású megfontolásokat, és a Gazprom média csoporttal kapcsolatos tevékenységük nyomán ez érvényesült. Az NDTV adást 2009. február eleje óta zavartalanul tudjuk továbbítani, és kértük is, hogy az EU 27 tagja tegye meg a szükséges intézkedéseket a véget, hogy az ilyen jellegű információ eljuthasson a kínai nézőkhöz. Ahogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, amelyben a szólásszabadsága és az információ szabadsága eh, eh, kievelt helyen szerepel. Reméljük, hogy az Európai Parlament továbbra is erőfeszítéseket tesz a média eh, támogatására, és további akciókat fog tenni az NDTV további működésének biztosítására hasonlóan, ahogyan a Voice of America és a Szabad Európa Rádió a hidegháború során tájékoztatta az elnyomott országok lakosságát a 80-as években rövid hullámú rádiókon e, e, e, tájékozottak a szovjet blokkban folyó fejleményekről. Ezek zavarásával igyekeztek megakadályozni a lakosság eh, tájékozódását. Ma az internet és a szatellitás televízió jelenti az adattovábbítás legfontosabb eszközét és eh, a civil társadalmak felvilágosításának módját. Képzeljük el, hogy mennyivel biztonságosabb lenne a világ, és mennyivel jobban szót értenénk egymással, és eh, milyen gyorsan megszűnne az autoriter elnyomatás, hogyha a lakosság mindenütt tájékozott és szabad lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zsó úr. És annak kéne asszony és magam is tapasztaltuk, hogy az EUTELSZAT ügy üben magunk is igyekeztünk aktív szerepet vállalni az egyes riporterek támogatásával is, akik közöttünk foglalnak helyet. Biztos, hogy mind a mai napig nem kaptunk megfelelő és elfogadható magyarázatot arról, hogy miért szakadt meg hirtelen a műsor továbbítása ezen a műholdon. Tehát a továbbiakban is nyílt kérdésről van szó, amelynek az alakulását figyelemmel kísérjük, és amely ma a Párizsi Kereskedelmi Bíróság előtt zajló eljárás során tisztázódik talán. Minden esetre sérült a média, a tömegtájékoztatás szabadságához fűződő jog. Köszönöm tehát érdekes szavait az információ továbbítás szabadságának fontosságáról olyan országokban, mint Kína. Két felkért hozzászólónk van még hátra és utána mintegy fél óránk marad a kérdésekre és válaszokra. Most Makiyame úrhoz fordulnok, Hosszú Lee Makiyamához, aki az Nemzetközi Politikai Gazdaságtan központjának társ, vendégkutatója Svédországban, és őt fogjuk meghallgatni az internetes cenzúra, a kereskedelem politika és az emberi jogok összefüggéseiről. Köszönöm, hogy eljött a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, köszönöm, hogy összehívták ezt a meghallgatást, és ide meghívták. Hosszú klímákiának hívnak, és az Európai Nemzetközi Politikai Gazdaságtan intézetében dolgozom. Az internet, az emberi jogi kérdések és Kínával összefüggő kérdésekről beszéltünk azt most szóltak, hogy túl gyorsan beszél, úgyhogy kérjük, hogy lassabban, mert a minőség ugyan a tolmácsolás, de mégiscsak ha vannak határai annak, ami még teljesíthető. Tehát az online ö, cenzúrázás egy eléggé kényes kérdés. Ez a kérdés sehol nem annyira bonyolult, mint Kínában. Ahogy hallottuk, az internet nagyon másképpen néz ki Kínában, mint a világ egyéb részein. Több mint 18 ezer weboldal van, amelyeket egyszerűen beblokkoltak a kínai köztársaság területén és olyanok, mint az internet szolgáltatók, értékesítők, őket és arra kérték, hogy ezeket korlátozzák. Azt is megkívánom jegyezni, hogy a diszkrimináltak bizonyos weboldalakat, önkényesen blokkolják mindenféle ok, ok nélkül, más oldalakat lelassítanak, feltörik őket, és vannak helyi szolgáltatók, akik ugyanolyan szolgáltatást kínálnak, és őket mégsem blokkolják. 388 millió internet használó van, ez nagyobb, mint az Egyesült Államokban, és a legnagyobb, világ legnagyobb második gazdaságáról van szó. Több millió blog létezik, ezeknek plurális véleményeket közvetítenek vállalatokról, helyi vezetőkről és különféle kérdésekről, úgy, mint általában ez a blogokban szokásos. A kínai kormány egy olyan cenzúrát dolgozott ki, amit a vállalkozásokkal finanszíroztat, és külföldről is ezeket az oldalakat letiltják be. Hallottuk a Google milyen problémákkal találkozott Kínában, és az ennek megfelelő kínai kereső nagyon sikeres, és ők elkezdtek már külföldre is menni. Ezért mondom azt, hogy a gazdasági protekcionizmus nagyon jelentős elem a kínai cenzurásban, cenzurálásban fontos, hogy egy nagyobb önbizalommal rendelkező Kína a világgazdaságban kezd új helyet el foglalni, és import korlátozásokat is bevezetett a számítástechnika területén, amivel a saját termelését kívánja támogatni, illetve az exportját. Személy szerint úgy gondolom, hogy az emberjogi kérdések támogatni kell külföldön, ugyanakkor mégis az a gondom, hogy az emberjogi kérdéseket csak politikai úton kezelni, ez nem elegendő és kontraproduktív is. A kínai ö, ö, cenzúrázás kérdése egészen más, és a ö, motiváció is más, alapvetően kereskedelmi motivációkról van szó. Különböző testületek, amelyeket ma hallottunk, sőt a jelentéstevője is elmondta, hogy az ENSZ-ben és más fórumokon és az ENSZ különböző testületeiben, mint az Emberjogi Tanácsban és az Internet kormányzási fórumon ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak, a WTO-ba is vagy olyan ország, amelyhez 2001-ben csatlakozott Kína, ez a e, teljes jogú tag, és ez az egyetlen és igazán hatékony e, fóruma a kereskedelmi viták megoldásának. A WTO-ban, amióta Kína csatlakozott, vállalta, hogy e, korlátozás nélküli piaci hozzáférést ad más WTO tagoknak, mint például az Európai Uniónak is. Kínát már, Kína már többször megsértette ezért a vállalását a kulturális termékek vonatkozásában, például filmek és zenetermékekben. Itt egyértelmű, hogy a kínai cenzurálás aránytalan az erkölcsi értékek védelméhez képest, amit állít magáról Kína. Tehát mindenképpen a WTO-ban kellene fellépni. Itt Kína bizonyította, hogy a WTO szabályozás alól igyekszik kibújni, illetve azt nem fogadja el. Második dolog, a WTO nem politikai szervezet, Kína pedig nagyon is érti a kereskedelmi tárgyalásokat és a viták megoldását sokkal ok, aktívabb ebben a szervezetben, hogy a saját érdekeit is érvényesítse. Az Unió ellen már két ügyet nyújtott be, mi pedig Kína ellen négyet. Tehát ez egy emelő hatású lehet a Kínával folytatott egyéb uniós tárgyalásokban is nyilvánvaló, hogy megszab, megszegik a nemzetközi szabályokat is, amit az NGO-k és az üzleti élet is megkíván és a közerkölcs és közrend nevében jár el. és ez a valamennyi VTO országban is ellenezik ezeket a cenzurálásokat. Ez azonban csak akkor működik, hogyha például a blokkolás elleni intézkedéseket is létrehoznak, de a belső szolgáltatások területén ez nem jelent megoldást. Más országokban, mint Észak-Korea, Oroszország vagy Irán nem tagjai a WTO-nak, így a, rájuk a szabályok sem vonatkoznak. Ezekben az országokban viszont a, tárgyalási, tár, a csatlakozási tárgyalások hozhatnak eredményt a, tehát a hiányosság ellenére a WTO-nak a megoldásai mindenképpen előnyösebbek, mint az egyéb lehetséges megoldások, és sokkal inkább kívánatos, mint az egyoldalú megoldások. Az uniós szabályok, amelyek hasonlóaknak tűnnek, hogy például a kereskedelem korlátozása Kínával, ez egyben bünteti az európai üzleti vállalkozásokat is, és a különböző protekcionista intézkedések a, ugyancsak ilyen hatásúak. Tehát az online szolgáltatások és a távközlési szolgáltatások ezek szabadságot szolgálják a, korlátozzák az információt, és ennek hat, rossz hatása lenne a ö, nyílt társadalomra, és éppen ezt szeretnék elérni az autoriter kormányok. Tehát a kérdés, hogy hol húzzuk meg a határvonalat. Az internet technológia mindennapi termékekre kiterjed, amiket különböző célokra és különböző célból lehet felhasználni. Ha analógiát vonok, akkor azt mondhatjuk, hogy a repülőgép gyártók a Boeing és Airbus gyártókatra azt mondják, vagy felelősek a, a szeptember 11-i támadásban. Ez ugyanolyan más hatékony megoldásokat kell keresni, és arra bátorítom a bizottságot, hogy bátorítsák a bizottságot és más szervezeteket, hogy kérjenek konzultációt, és adott esetben nyújtsanak be vitás, vitarendezési kérelmet a VTO-hoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valóban komoly erőpróba elé állít, és csak nem véletlen egybeesés, hogy még egy hozzászólónk van, kiemelkedő vendégeink sorában, ez pedig nem más, mint régi ismerősünk Rolf Tímansz úr, az Európai Bizottság részéről. Örülnék, hogyha ön elmondhatná, mit tehet az Európai Unió a WTO keretében, hisz az Európai Bizottság felel e kapcsolatrendszer fenntartásáért és a kereskedelmi tárgyalásokért. Timansz úr, köszönöm, jó napot kívánok! Gondolom nem számítanak arra, hogy teljes mértékben megemésztettük már ezeket az innovatív és kisé provokatívnak tűnő megállapításokat Pat professzor részéről. Egy kis időre van szükség, hogy ezeket gondosan tanulmányozzuk, de minden esetre figyelemmel hallgattam az itt elhangzottakat, és az biztos, hogy ezeket gondos megfontolás tárgyává tesszük. Az új számítástechnikai megoldások tehát, mint hallottuk, komoly új lehetőségekkel is kecsegtetnek, de egyben problémákat is okozhatnak. Az internet használata egyfajta szellemi erőpróba, ahol megütköznek az egymással küzdő felek, és speciális szoftvereket fejlesztenek ki, amelyeket széles körben alkalmaznak az eszközeiken, és amelyek alkalmasak lehetnek bizonyos elnyomó intézkedések meghiúsítására. Nem egyszer nehéz bizonyítékokat szerezni arról, hogy az elnyomó rezsimek fellépnek az emberi jogok érvényesülése ellen, hiszen nem tudjuk, hogy melyik az a tartalom, amelyet blokkoltak, amelyet nem lehetett eljuttatni a címzettekhez. Ez a Kínára is vonatkozik. Ugyanakkor azonban a korszerű technikai megoldások Természetesen a az adatok forgalmát figyelő állami hatóságoknak is rendelkezésére állnak. Iránban például a videótelefonok, vagy az internet felhasználásával használható Twitter nem juthat el, hogyha sikerül a korszerű szolgáltatások igénybevételét lehetővé tévő korszerű eszközök forgalmazását gátolni és júniusban a TV képernyőnkön például tanúivá válhattunk annak, hogy mi történt tavaly Teheránban a választások nyomán. Nos, a, az ilyen mechanizmusok gyakorta láthatatlanok, és nehezen lehet bizonyítani őket anélkül, hogy a felhasználók tisztában lennének azzal, hogy miféle veszélyek fenyegetik őket arra is rámutattak ezek a jelentések és anyagok, hogy hogyan lehetne például az emberek lehetőségeit egyensúlyba hozni ahhoz, hogy a kultúra terjesztéséhez hozzáférjenek, kontra a szerzői jogvédelem. A szegény kisebbségek kizárása a digitális kommunikáció lehetőségeiből szintén ilyen kérdéseket vet fel. Néhány hozzászóló komplex ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Unió címére, amelyek természetesen különféle szakmapolitikákat érintenek. Nézetünk szerint ez a fontos jelentés, amely alapját képezi mai vitánknak, valamint az a vita is, amelyet Wagner képviselő úr említett, és amelyet nem ismerek az internetes bizottság részéről a parlamenten belül, Nos, e, ezek e, részét alkotják majd a e, párbeszédnek, egyfajta rendszer szemléletű párbeszédnek a parlament, illetve a tagállamok bevonásával ezeken a kérdéseken végigmenve. Nos, nézzük előzetesben a véleményemet az ajánlások kapcsolatban. Említették a jelentésben is, de itt is, hogy az internetes szabadságot, a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítási szabadságot kell támogatnunk, és mint ismeretes, ezt tesszük is. Egyetértek azonban azzal, hogy talán az emberjogi párbeszéd nem az egyetlen olyan terület, ahol ezeket a kérdéseket felvethetjük, hanem valószínűleg ennél újítóbb szellemű és meg más megközelítésre lehet szükségünk, hogy a legkülönfélebb formákban és fórumokon hangoztassuk elkötelezettségünket a szabad véleményalkotás iránt és a technológiák alkalmazása iránt. Wagner úrral kapcsolatban megjegyzendő, hogy az internetes irányítási fórum által kínált lehetőségeket is fel kell tudnunk használni az Európai Unióban megvizsgálva álláspontunkat az ENSZ bizonyos egyezményeivel kapcsolatban, és esetleg a nemzetközileg meghozandó új intézkedések vonatkozásában is. Világos, hogy a digitális kommunikációs környezet fejlődése nehézségeket támaszt minden jogalkotási törekvéssel szemben, és így új megközelítésekre lehet szükség ismeretes, hogy Morion asszony utalt arra, hogy a hardvert és talán a termékeket is szakmai szempontból kell tudni értékelni, és azt is ö, ö, szorgalmazta, hogy kereskedelmi megállapodásokban ö, különleges ö, rendelkezéseket szerepeltessünk az internetes vonatkozású kereskedelem vagy árucsere eh, vonatkozásában. Eh, egyetértek eh, Makiyama úrral, hogy általában vonakodunk túl sok kereskedelmi megszorítás bevezetését ettől óvakodunk, tehát figyelembe kell vennünk azokat a kötelezettségeinket, amelyek szellemében a WTO egyezmények szellemében el kell járnunk. Vannak-e egyéb módozatai annak, hogy egyoldalúlag határozzunk, rendelkezzünk? Azt hiszem ez nem jó megoldás, és meghallottam azt az üzenetet is, és erről volt is már szó magunk között a bizottságban, hogy talán VTO ügyet kellene indítványoznunk, konzultációt kezdeményezve a kínai ügyekben. Ebben nem született még döntés, de szeretném biztosítani önöket és a meghallgatás más résztvevőit is, hogy mindezen eh, ajánlásokat gondosan tanulmányozni fogjuk, és komoly megfontolást tárgyává tesszük azokat, de szeretnék utalni arra is, amit az ipar eh, képviselői eh, említettek, nevezetesen a vállalatok önkéntes megállapodásait. Én azt hiszem, hogy ez igen hasznos eszköz, vagy kezdeményezés, amelynek a talaján további pozitív lépések tervezhetők meg, és a Google képviselői javasolta is, hogy további cégeket, különösen európai cégeket lenne célszerű bevonni egy szélesebb körű közös iránymutatás rendszer kidolgozásába rendkívül bonyolult ügyek kezelésére. a kialakult nehéz helyzetben. Fölmerül az a kérdés is, hogy mit tehetünk a további innováció céljából, a hozzáférés lehetőségének bővítésére, és ezzel kapcsolatban egy innovációs alap létrehozását kezdeményezhetjük a digitális emberjogok érvényesülésére. Mint ismeretes, a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek még az Európai Unióban is igen csekélyek, de mégis fölvenném a kapcsolatot a kollégákkal a kutatás és a technológiai fejlesztés területén, hogy felmérjük, vannak-e ilyen lehetőségek ebbe az irányba. A jelentés azt is javasolja, hogy projekteket, illetve egyéneket támogassunk a cenzúra leküzdésére tett munkájukban. Nos, az európai emberjogi eszközök és emberjogi aktivisták támogatására kialakult gyakorlatunk van, és partnereink, akik e projektekben közreműködnek, az számítástechnikai technológiák kifejlesztésének támogatását is bevonják gondolkodásuk körébe. Nos, hagyd mondjam el, hogy széles körre kiterjedő kérdések tárgyalására került sor, amely gondos mérlegelést igényel, és a bizottsági szolgálatok keretében át kívánjuk tekinteni horizontálisan is ezeket a kérdéseket, hogy a főigazgatók miként követhetik le ezeket a jelentéseket, és milyen lehetőségeink kínálkoznak hogy ennek alapján intézkedjünk. Nos, a magam részéről keresem annak lehetőségeit, hogy az internetezők akket akadályozó intézkedéseket igyekezzünk meghiúsítani az elnyomó országokban, és internetszolgáltatóinknak hozzáférést kell biztosítani a valamennyi típusú tartalomhoz, és talán ebben az összefüggésben is lehetne vizsgálni a tovább lépés lehetőségeit. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mr. Tiemans, and, uh... Köszönöm szépen Timán szól, és úgy gondolom, hogy az észrevételei és a kommentárjai azt mondják, hogy nagyon sok közös gondolkodásnak van itten helye. Most azt hiszem, hogy felkérhetnénk a tagokat, hogy kapcsolódjanak be a vitába, és gondolom, hogy a tisztelt előadók is szívesen vitatkoznának egy kicsit egymással is. Következésképpen akkor szeretném megkérdezni, hogy a képviselők közül ki az, akik tag, ö, szólni szeretnének. André Kéné asszony. Köszönöm szépen, asszonyom, tisztelt elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik kezdeményezték ezt a meghallgatást. Nagyon érdekesnek találtam, nagyon hasznosnak, és rendkívül fontosnak. Tekintettel arra, hogy az internet, mint tudják, rendkívül fontos szerepet játszik, ha csak ha nem kulcs szerepet. És minden politikusnak az életében, a kapcsolattartásban egyre fontosabb helyet foglal el Amit ön mondhatok, miután meghallgattam a hozzászólókat, először is a szabad információhoz, az információhoz való szabad hozzájutás egyre inkább az interneten történik. Ugyanakkor egyre több ország szorítja az internet ellenőrzést és szorosabbra fűzi. Továbbá az internet egy nagyon fontos eszköze lett a tiltakozásnak és a mobilizációnak is. A civil szervezetek is itt vannak jelen és fejlődnek. Ugyanakkor azon országok száma, amelyek webcenzúrát alkalmaznak, megduplázódott az elmúlt években 60 országban. A blogokat is, illetve a bloggerekre egyre inkább odafigyel a rendőrség, és ahogy Morion asszony is említette, kb. 72 blogger van csak Kínában, akiket bebörtönöztek. Tehát ezt láthatjuk és érthetjük abból, ami elhangzott, hogy legalább három típusú cenzúra van politikai, politikai gondolatokat, erkölcsi gyermekpornográfia, online fájl megosztás, online szerencsejáték és a szerzői jogokkal való visszaértés. Ezeknek egy része egyes országokban tiltott, és ezeket blokkolják. Emellett van a kereskedelmi, például a versenyhelyzetet ezzel meghamisítják. Egyes tengeren túlról érkezett oldalakat blokkolnak. Ennek számos példáját látjuk napjainkban. Nagyra értékelném e bizottság tagjaként és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagjaként, hogyha valamilyen alállásokat hallhatnék, mert megértettem az első számú üzenet, hogy ezzel a kérdéssel mindenképpen foglalkoznunk kellene az e, emberi jogi párbeszédekben és konzultációkban. Van egy e, listánk, e, hogy mely országokkal és mi mindenről kellene tárgyalni. Ez az egyik kérdés. Második dolog, a nemzetközi fórumok kérdése, a nemzet, az ENSZ nemzetközi, az, ember, az ENSZ emberjogi tanácsa és lehet, hogy ott is lehetne egy határozatot hozni. A harmadik kérdés pedig a VTO kérdése. Ha, mint tudják, valamennyi szólunk, esetleg még valami konkrét ajánlást is tenne, mit javasolnának a tanácsnak vagy a bizottságnak, illetve vannak-e olyan kezdeményezések, amelyeket jónak tartanának? Ez nagyon jó lenne, köszönöm. Köszönöm, Andrikiene asszony. Én is csak azt szeretném mondani, hogy utána beszélhetnének arról is, hogy milyen intézkedéseket találnának jónak, vagy hogyan lehetne együttműködni ezek megvalósításán. Úgy tudom, hogy Obvious úr, úgy lett, Obvious úr szeretne beszélni, önné a szó. Muchas gracias, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm minden kedves barátunknak, akik az előadásaikat ma délután megosztották velünk. Hihetetlen mennyiségű információval és véleménnyel árasztottak el minket. Bizony igen szomorú a helyzet. Itt a parlamentben mi bizony folyamatosan ülésről ülésre szaladunk, részt veszünk azokon, és sajnos nem tudunk ilyen izgalmas és érdekes előadásokon sem eléggé részt venni. Szeretnék most, ha megengedik, visszatérni valami olyasmire, amit nemrégiben olvastam. Egy szakértő írásáról van szó, Manuel Cáceres, ő nem információtechnológia szakértője, hanem egy jó tíz évvel ezelőtti eseményre utal az írásában. Három ö, kötetben az információs társadalomról szól az író. Én akkor Londonban voltam, és ott hallottam egy olyasmit, ami úgy szólt, hogy Manuel Castel valahol Marxos hasonlította magát, és az információs társadalomban valahol a tőkére vonatkozott, a tőkéhez volt hasonló. Azért én mégiscsak a Manuel Castel féle írást és köteteket kedveltem, preferáltam, nem pedig a tőkét Marx-tól. Mit mond a szerző az információ technológiáról a, sze- a könyvében? Azt mondja, hogy évről évről kormányok keresték őt meg, és kérdezték meg tőle, hogy az internetet hogyan ellenőrizhetik majd. A válaszom mindig ugyanaz volt, az, hogy sehogyan szabályozhatják, de nem ellenőrizhetik, nem kontrollálhatják, úgyhogy valahol árnyaltan kell ezt a véleményt is megfontolnunk. Való igaz, hogy vannak olyan nemzetek, olyan államok, ahol a cenzúra, a szűrés és a manipuláció valamilyen szinten az emberek alapjogait sértik, de azért legyünk derülátóak ami a szabadság gólt, az emberi jogokért folytatott harcot illeti, valami igen pozitív, amit látunk. Én húsz évet éltem eh, parancsolalmi rendszerben, és tudom, hogy mit jelent a diktatúra, és tudom, hogy mit jelent az, amikor kis ö, eh, ö, eh, tájékoztató információkat próbálunk eljuttatni, osztogatni az embereknek, és kitesszük magunkat a hatalom ö, haragjának. Sajnos el kell, hogy hagyjam majd a termet, mert egy másik ülésre is el fogok ö, menni, és ezt az imént is megtettem, ezért nem tudom, hogy elhangzott-e itt a teremben, de amikor a cenzúráról és az államok kontrolljáról beszélünk, akkor valahol a nagy a Big Brotherről ö, jut valami eszembe. Egyfajta monopolisztikus, globális struktúráról beszélünk, olyan struktúráról, struktúrákról, amelyek a magánélethez is hozzáférnek, és amely, amelyek valahol manipulálhatják az állampolgárokat és személyes jellegű információkhoz, adatokhoz férnek hozzá. Mit gondolnak erről a Big Brother féle testvér ö, kérdésről a szakértők? Én szeretném az információimat, dokumentumaimat a világhálóra, a Google szintjén elhelyezni. És szeretném, hogyha ezek nem magánjellegű információk lennének, de hát ha az információkról és az internetes információkról beszélünk, akkor persze emberi jogokról érdemileg kell, hogy szóljunk. Zárszóként nagyon sajnálom, hogy Wagner úr már nincs közünkben, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen a súlyos emberjogi kérdésekre fókuszálnunk kell, de ne felejtsük el az európai intézmények szerepét sem. Szóza Wagner úr utalt tegnap az intézményekre, az európai intézmények koordinációjára, és azon kapcsolatokra is utalom, amelyek nem igazán racionális szempontokat követnek. Valahol itt eufemisztikus ez a kifejezés a Szóza Wagner jelentésben. Mit értünk itt a diplomáciai kapcsolatokat? Talán az Európai Bizottság képviselője szólhatna erről érdemben. Köszönöm. Uh, Köszönöm. A Biosz úr azt hiszem egy új dimenziót vezet be uh, a hozzászólása a uh, megfontolásainkban, nevezetesen, hogy a magánélethez fűződő jogok védelmét is mérlegelnünk kell, ez természetesen fontos alapjog. Van még egy kollégánk, aki hozzászólni készül, David Martin úr, aki Andra Kínéhez hasonlóan a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagja. Köszönöm, elnök nő, nagyon rövid leszek. Szeretnék visszatérni arra a prezentációra, amelyet a Siemens részéről hallgattunk meg. Igen, érdekes és nyílt előadás volt, és amihez kapcsolódni szeretnék abban, Mikalpaz Danielhez fordulva ezzel a kérdéssel. El tudnám mondani, hogy a cégen belül milyen új intézkedéseket hoztak annak megakadályozására, hogy megpróbálják felmérni a jövőbeli szerződéseket abban az értelemben, hogy az adott esetben gyanúsnak minősülő országok számára lehetetlenné tegyék az adatok törlését, megállítását, kiszűrését. Persze százszázalékos biztonságról itt nem beszélhetünk, de a kérdés az, hogy milyen az egész iparra kiterjedő megoldási lehetőségeket lehet itt szóba hozni. A másik pedig, hogy a, az aktával kapcsolatban vannak a bizottságban aggájaink, és ennek a vitának az összefüggéseiben világos, hogy a hamisítás elleni fellépés alkalmas lehet arra, hogy az interneten terjedő adatok forgalmát korlátozzák. Nehéz meghúzni a pontos határvonalat az önkényes célú adatterjedés gátlás, illetve a visszaélések kiszűrésére szolgáló kiszűrés között. Köszönöm, Martin úr, ezeket a kérdéseit. Egy kicsit múlóban van az idő, de talán körbeadhatnánk legalább a szót a hozzászólóinknak, talán fejenként két percet engedélyezve nekik. Nincs jobb módszerem hirtelenjében. Talán azt javasolnám, hogy Pudefat úr a ö, tanulmány szerzője kezdhetné meg a ö, reakciók ö, sorát. Köszönöm, nő próbálok röviden fogalmazni. Én azt hiszem, hogy ami meglepett az az, hogy milyen nagy konszenzus alakul ki valamennyi előadó részéről a tekintetben, hogy van mód arra, hogy összhangba hozzuk az emberi jogok védelmét a kommunikációs cégek, a számítástechnikai cégek tevékenységével. Tehát sok a közös talaj, vannak persze bonyodalmak ezen a közös talajon, és vannak jogi nehézségek, amelyek a világ különféle tájain eltérhetnek, de azt hiszem, hogy le tudunk ülni, hogy közösen szót értsünk ezekben a kérdésekben, és ez biztató, és Timmons úr hozzászólása is, valamint jó néhány itt hallott ajánlás. Konkrétan a személyi adatok védelmével kapcsolatban, illetve a e, magánélethez fűződő jogok védelméről. E, azt hiszem, hogy egyetlen e, kormány, egyetlen intézmény sem tudja megfelelően szabályozni az internetet, vagy védeni azt. Vannak pozitív emberjogi értékeink, amelyeket az rendszer hordoz, de nem hiszem, hogy egyetlen közreműködő vagy résztvevő tudja érvényesíteni ezeket az egész rendszerben. Egyetlen összeomlás komoly kihatásokkal járhat, és amennyiben egy sor állam eh, gátolja bizonyos adatok terjedését, eh, akkor az nem fogja eh, alapvetően befolyásolni a rendszer működését. Nos, ráadásul ez egy titkos eljárás, nem nyilvánosságra kerülő adatokról lévén szó, nagyon nehéz lefolytatni ezeket a e, vitákat, de ez e, a megfontolás minden esetre a Martin úr által felvetettek fényében is e, figyelmet érdemel. Köszönöm. Köszönöm, Amorion asszony, köszönöm. Én is szeretnék reagálni az akta kérdésére, azt hiszem nagyon fontos ügy és Liza Borius úr ezzel kapcsolatos nyilatkozatot tett, és aggatnak, aggasztanak bennünket a szabad véleményalkotással kapcsolatos kihatásai. Hogyha megnézzük a kereskedelmi egyezmény tervezetét, nos, ez nem nyugtat meg. Az információhoz való hozzáférést alapjognak tekintjük, másfelől a szerződés tervezet vagy egyezmény tervezet a technikai e, közreműködéseket e, teszi felelőssé, ez pedig e, önkényes, és úgy gondolom, hogy amennyiben ők vállalják a felelősséget, akkor nem bízhatunk meg ennek zökkenőmentes működésében. A másik pedig vissza szeretnék térni az utolsó hozzászólóhoz, azt hiszem csak ugyan fontos a kérdés, amit felvetett, és az EU-nak csak ugyan a WTO elé kellene hoznia ezt a kérdést, hogy az online cenzúra a szabad kereskedelmet gátolja. Tehát az online véleményalkotás szabadságának megnyírbálása egyfajta kereskedelmet gátló tényezőként is felfogható. Az online cenzúra káros tehát a kereskedelem alakulására, hiszen hogyan mérhetjük föl E, például az üzleti tevékenység alakulását egy olyan országban, ahol e, nem áll rendelkezésünkre független információ. E, hogyan alapozzuk meg például beruházási, befektetési esélyeinket? Ez az üzlet lehetőségeket korlátozza. És a szabad véleményalkotás joga tehát mindenképpen érvényesítendő, és nem csupán néhány országnak kellene ezt elfogadnia, hiszen ez visszahathatna rájuk, illetve visszafelé sülhetne el adott esetben. Az EU-nak, az Egyesült Államoknak és a legfontosabb országoknak kellene ilyet tudnia elfogadni ezt az ügyet, akkor tudnánk igazán együttműködni. Az online szabadság érményre juttatásának módja csak így képzelhető el, még akkor is, hogyha közösen kialakított gyakorlatról van szó. Az USA részvétele nélkül ez nem fog könnyen menni. Most itt én kitenném a pontot, mert lejárt az időm. Köszönöm, Marian asszony. French úr. Köszönöm szépen. Azt mondanám, hogy több dialógusra van szükség ezen kérdésekkel kapcsolatban, mert fontos, hogy segítséget kapjunk és megfelelő válaszokat találjunk, és utána lehet ajánlásokat is tenni. Azon néhány dologra mégiscsak reagálnék, Először is, ami azt jelenti, hogy milyen eh, intézkedéseket hoztunk, hogy ezeket a kérdéseket megfelelően érte- értékeljük. A vállalaton belül van egy országlistánk és egy adott terméklistánk, amelyeket megjelöltünk, és vannak olyan témák, amelyeket könnyen meg tudunk oldani, és vannak eh, területek, amikkel további vizsgálatot kérne, igényelnek a vezetőség részéről. A tapasztalatunk azt mondja, azt mutatja, hogy egyes esetekben ö, ö, átláthatóbb megoldások kellenek. Nehéz ezt ö, megoldani, mert nem mindig fekete-fehér a helyzet. Ez különösen nagy kihívás, amikor vállalatként ösztönözhetjük a ezeket, amikor komolyak az emberjogi felvetések. Például kértük, hogy az ENSZ segítsen ebben, amikor az emberjogi helyzet nem, nem megfelelő. Tehát próbáljuk ezeket a kérdéseket kiegyensúlyozottan kezelni. Természetesen vannak területek, amik az iparhoz tartoznak, többet szeretnénk tenni ezeken a területeken, ez teljesen egyértelmű. A Nokia Siemens mm, nagyon is előtérben van ilyen kérdések ügyében, és sok esetben teljesen félreértették a helyzetet. De itt nem feltétlenül arról van szó, hogy itten el kéne kapkodni a dolgokat úgy gondolom, hogy olyan kérdések vannak, amikkel ugyanakkor iparként mégiscsak foglalkoznunk kell hosszú távon. Más megközelítést alkalmaztunk, például Iránban önként korlátoztuk saját üzleti tevékenységünket, nem ö, indulunk a versenytárgyalásokon, mint harmadik ö, szolgáltatókra vonatkozóan. Versenytársaink viszont ö, ugyanezt megtették, tehát egy nagy kérdés vetődik fel, hogy jól döntöttünk-e lehet, ez egy olyan kérdés, amivel nem könnyű eldönteni. És végezetül pedig azt mondom, hogy nagyon sok hivatkozás van az úgynevezett szofisztikált technológiákra, és valójában az a helyzet, hogy sok minden, amit a távközlésben alkalmazni kell, az egyáltalán nem szofisztikált technológia az Alcatel, az Ericsson, Nokia, a Siemens azonos dolgokat használnak. Nagyon sok vállalat meg tudja oldani ezeket a technikai feladatokat, és úgy gondoljuk, hogy például Iránban mi létrehoztunk volna egy monitoring központot, helyiek szolgáltatók is ugyanezt meg tudják nekik csinálni. Elnök, köszönöm szépen ezeket az észrevételeket, és számítunk arra, hogy folytatjuk majd ezt a vitát vagy tárgyalást az iráni tapasztalatokról. Most pedig szeretném megkérni, hogy Hampton úr szóljon hozzá még néhány percben. Köszönöm szépen. A Kínával kapcsolatban voltak, akik azt mondták, amikor beszéltünk, hogy ezt meg kellett csinálni, mert nagyon jelentős a szerepük az internetben. Ez igaz, de éppen ez az egyik alapelv a Google-ban, hogy nyitott. André Kínen asszony ö, tett fel egy kérdést az ajánlásokkal kapcsolatban. Természetesen nagyon támogatjuk azt a megoldást, hogy a WTO-ban keressünk megoldást. Itten a kereskedelmi szereplők számára ez fontos, mint amilyenek mi is vagyunk a GNI éppen az, amelyik létrehozhatja ezt a magatartási, magatartási kódexet azon, orsz, azon vállalatok számára, amelyek az emberi jogi problémát jelentő országokban működnek sajnálatos módon különböző okok miatt, vagy jó okok miatt ez még nem valósult meg, illetve hát nem került aláírásra, de az ajtók nem, nem zártak. Az ellenőrzést illetően azt hiszem, hogy ez a legkritikusabb kifejezés a 21. században, ami a tudás gazdasága nem lehet az internetet leállítani, nem lehet ezt a fejlődést megállítani. Itt a Big Brother kérdéssel is foglalkozni kell, hogyha feltesszünk adatokat, az a kérdés, hogy vissza lehet-e szerezni az adatokat. Lehetnek fogyasztói előírások, törvények, de még mindig új területtel van dolgunk, de kétségtelen, hogy ez egy olyan dolog, amiről beszélni kell. Az ö, fogyasztóknak joguk van visszavenni azokat az adataikat, amiket föltesznek az internetre. Marian asszony már felvetett ez nagyon fontos kérdés, hogy a fő probléma a mi szempontunkból az az, hogy hogyan kerül át a felelősség a közvetítőre. Az emberek képítik a platformot, amit használják kommunikálásra, különböző ösztönzőket alkalmaznak azért, hogy nyitott platformokat hozzanak létre, fel, nyitott felületeket, és utána a folyamatban létrejönnek olyan rendszerek, amelyek viszont zártak és könnyebben tudják a kormányzatok ellenőrizni ezeket. Elnök, köszönöm szépen, Hampton úr. Az egyik dolog, amiről egyáltalán nem hallottam a Global Networking kérdés keretében, miközben erről is kell beszélnünk, hogy hogyan lehet az európai együttműködés részvételét fokozni, és David Martin úr említette a hozzászólásában, hogy egyes esetekben az önkéntes megegyezések lehetnek kiindulópontok, és létrehozhatják azt a terepet, ahol a vállalatok azonos módon tudnak jelen lenni. Zsó úr hogyan kommentálná a dolgokat. Köszönöm szépen örülök, hogy a parlamenti képviselők felvetették a szerzőjogi kérdést. Ez mindenképpen egy bonyolult kérdés, ami nyilván a politika, a politikusokat, a gazdaság szereplőket egyaránt értéklik. Technikai szempontból az elmúlt tíz évben elég sok tapasztalatot szereztünk Kínával kapcsolatban, illetve a cenzúrázás vonatkozásában sok országban a szoftverfejlesztés és kap. Egy kicsit olyan macska egér játék ez a kibertérben. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a dolgok tulajdonképpen jól alakulnak, jó irányba haladunk a ö, magánélet és ezek a kérdések vonatkozásában. Az emberek elkötelezettebbek, tanultabbak is, és jobban látják, hogy milyen potenciális problémák adódhatnak ebből és a társadalom is ezeket a kérdéseket jobban átlátja. Azt is szeretném elmondani, hogy a leg erősebb támadások az interneten jelenleg nem a, a magánélet és a szerzőjogok területén történnek, hanem a nemzetbiztonsági területen. Kína részéről is vannak ilyenek, hogy most a Google támadják, vagy a kongre, az amerikai kongresszus rendszerét, és így tovább. Mindenki valószínűleg hallott ezekről. Ezek a kezdeményezések, ezek Kínából indultak ki. Nincs, ez a rendszer nem fél a a, az, úgy gondolja, hogy az, inform, az internetnek a kontrollja, ellenőrzés alá vonása adja meg a hatalmat és ezért igyekszik az internetet ellenőrzés alá vonni. Hogyha nem oldjuk meg ezt a problémát, a kínai cenzúrázás ügyét, és az Európai Unió nem támogatja a az internet információ szabadságát politikaként, akkor szerintem ez a probléma még nagyon sokáig jelen lesz, és kicsúszhat az ellenőrzésünk alól, mert az agresszivitás nagy, egyre fokozódik az internet támadásokban. Tehát remélem, hogy az Európai Unió ezt prioritásként fogja kezelni, hogy valamennyi társadalomban szabad legyen a kommunikáció. Yes, it's on. Igen, be van kapcsolva. Támogatást élvez elgondolásaihoz, hogy a VTO ügyeiben felkaroljuk ezeket az elgondolásokat. Köszönöm szépen. Ezt a támogatást garantáltnak is vehetjük, remélem. Szeretnék reflektálni néhány egyéb fölvetésre. Először is a kereskedelem és az emberi jogok kölcsönhatására. Ez egyike a legfontosabb kérdéseknek, amelyek ma itt napirenden szerepeltek, és holnap szintén a napirenden fognak szerepelni. Egy kicsit pessimista vagyok ez ügyben. Én eddig nem látom azt, hogy máról holnapra megtaláljuk a megoldást. Nem hiszem, hogy túl sok szabadkereskedelmi megállapodás jön létre, amely egy csapásra megoldást jelent a mi problémáinkra. Versengő világban élünk, és a Fontos az, hogy továbbra is vásárlunk javakat, árukat, szolgáltatásokat ezektől az elnyomó országoktól, és hogyha ilyen helyzetben vagyunk, akkor vajon tudunk-e még kereskedelmi megállapodásokat is kötni? Azt hiszem, hogy nem. Eltérések vannak az alkotmányos és a jogi rendszerek között, ezzel élünk együtt, és az ilyen nyitások ellenünk is felhasználhatók. Egyes országok például egészen másként gondolkodnak a szerzői jogok védelméről. Tehát, hogyha fölvetünk mi egy kérdést, akkor ellenünk fordíthatnak ilyen felvetéseket. És a, az anyagi felelősségvállalás kérdése igen fontos. Ez ugyanis átveszi egy nem állami szereplő szerepét és felelősségét. Hogyha a jelenház, az európai gazdálkodási érdekek ellen hat, akkor az üzleti világ nem fogja tudni megvédeni magát. Hogyha az erkölcsi döntéseket ezekre a szereplőkre hagyjuk, akkor egy olyan dilemma támad, ahol ugyanaz az eszköz alkalmas a Twitter információ továbbítására, növelheti is a szabad véleményalkotás lehetőségeit, de ugyanakkor korlátozni is tudja a vélemény szabadságát. Ebben az értelemben tehát én alapjában ellenzem azt az elgondolást, hogy a globális szabadságra vonatkozó törvényt hozzunk, mert ennek így kevés értelme van, ha csak egy-két ország csatlakozik hozzá és persze azt látjuk, hogy az ilyen jellegű termékek, amelyeket fejlődő gazdaságoktól vásárolunk, vagy legalábbis néhány éve ilyennek minősültek, és hogyha mi nem veszük meg tőlük, akkor mások megfogják. Tehát ez az én személyes meggondolásom, biztonságosabban érzem magam, a lelkiismeretem tisztább, hogyha reálisan gondolkodunk, és ezeket a szolgáltatásokat szabad országban vásároljuk meg, nem pedig valamely önkényuralmi rendszertől. Ez tehát nem a megoldás. El kell mondanom, hogy ez a ház sokat tett a titkos tárgyalások megakadályozására az aktával kapcsolatban. Timans röviden és utána ezzel berekeztjük ezt az érdekes meghallgatást. Igen, e, legyen szabad e, biztosítanom e, a mellettem ülő kollégát, hogy igen, az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett a véleményalkotás szabadsága, a médiák szabadsága, ideértve az internet szabadsága iránt is. Biztosíthatom, hogy ezeket a kérdéseket felvetettük a kínaiakkal, az egyiptomiakkal, a tunéziaiakkal és egy sor egyéb országgal is. A nagy kérdés az, hogy elegendő-e ez arra, hogy meggyőzzük őket, hogy másként kellene eljárniuk. Azt hiszem nem, és ezért érdekelnek engem azok az itt említett ajánlások, amelyeket meg fogunk vizsgálni. Korábban nem említettem, szeretném még megemlíteni, hogy a vállalati etikai kódexek kidolgozásának eh, gondolatát is célszerűnek tartom megvizsgálni, eh, a tekintetben is, hogy mit tehetünk mi a vállalati felelősségvállalás elősegítésére. Eh, ilyen kezdeményezés el is várható a bizottságtól. Köszönöm. Köszönöm, Tímanz úr tekintve, hogy enyém az utolsó szó, szeretnék valamit mondani, hogy ha én lennék a végrehajtó testület, ez nem, az, ez nem így áll, mi parlament vagyunk, tehát szeretném önöket kérni, hogy munkacsoportot alakossanak, hogy a végrehajtókat rávegyék arra, hogy megoldják azokat a feladatokat, amelyeket az európai jogalkotók meghozhatnak. Tehát az általam levonható következtetés, anélkül, hogy belemennék az ért érdemi részletekbe, hogy most a V kezdetén tartunk annak a munkának, amikor rávilágítunk egy új területre eh, az emberjogi megfontolásaink egyik részterületén. Ez kicsit eh, zavaros terület, eh, talán nem is csak olyan nagyon kicsit, de remélhetőleg meg fogjuk tudni találni, hogy mely területeken tudunk cselekedni várom az önök további közreműködését, és nagyon köszönöm az eddigieket, és kérem továbbra is tartsák velünk a kapcsolatot, váltsanak szót a bizottsággal, és hogyha fél hétkor még itt lesznek, akkor barátainkkal, a Freedom house együtt közös fogadást adunk az észak-afrikai és az arab országok részéről is, és hogyha szívesen elbeszélgetnének még velünk, akkor kérem maradjanak és ezekkel a szavakkal szeretném lezárni ezt a meghallgatást. Tovább lépve a mai napirend utolsó pontjára már említettük egy rövid sajtótájékoztató formájában ezeket a kérdéseket, melyeket a Freedom House-szal közösen szervezünk, és a két előadónkkal is, akiket ma meghallgatunk. Ez a meghallgatás az arab világ reformjáról a Freedom House-szal együttműködve megtartott rendezvény, amely egy amerikai civil szervezet, ma már rendszeres partnerünk, és saját szavaik szerint független érdekvédő szervezet, amely a világ szerte érvényesülő szabadságjogokért küzd, a demokrácia és az emberi jogok érvényre juttatását tűzte zászlajára. 1941-ben alapították. Három kiemelkedő szakértőnk vannak jelen, akik előadásban tájékoztatnak a témáról. Anvar Szadat úr Egyiptomból, Fodil Bumala úr Algériából, és dr. Muni Rahat Bahreinből. Úgy gondolom, hogy ezzel So I would like to... Nos, szeretném megadni a szót 10 percre, és nagyon szigorúan kell betartatnom ezeket az időkorlátokat, mert szeretném, hogyha majd beszélgethetnénk is utána. Anvar Szadat úr elsőként tájékoztasson bennünket a szükségállapot egyiptomi helyzetéről az USA és az e-, e-, e-, Európai Unió kérésére, valamint az elnyomatás kérdéseiről is tájékoztasson, amely a következő választásokat megelőzi. Az adatúr örülök, hogy itt van, kérem tartsa meg tájékoztatóját. Köszönöm elnökasszony, az Emberjogi Albizottság elnöke, valamint a bizottság tagjai és vendégei. Mint ismeretes, Egyiptomban alig több mint tíz nappal ezelőtt került bevezetésre a szükségállapot, és el kell mondanom, hogy ezt valamennyien vártuk, erre számítottunk, tekintet nélkül arra, hogy az elnök kampánya során ígéretet tett még 2005-ben, hogy véget fog vetni a szükségállapotnak, amely 29 éve él Egyiptomban. Tehát 2005-ben két évre meghosszabbították, majd újabb két esztendőre, és azt hiszem, hogy ez így fog tovább menni, mindaddig, amíg le nem zárolnak az országgyűlési választások, amelyek várhatóan az idén novemberben kerülnek sorra, valamint az elnök választás, amely várhatóan ugyancsak 2011 végéig zajlik le. Persze megvannak az okaik, ők azt mondják, hogy ezt csupán azért tartjuk életben, hogy megakadályozzuk a kábítószer csempészetet, valamint a terrorizmust de őszintén szólva a 29 év alatt a kábítószercsempészet zavartalanul folytatódik, kábítószerekhez hozzá lehet jutni, és időről időre azt is tapasztaljuk, hogy Egyiptomban az idegenforgalmat is akadályozó terrorista cselekmények történnek. Tehát a szükségállapot semminek a megakadályozására nem bizonyult alkalmasnak. Ugyanakkor azonban a hatóságoknak lehetőségeket nyújt, hogy a politikai ellenzéket lehetetlenítse, illetve befolyásolja a politikai környezetet Egyiptomba. És jó lehet az elnök ígéretet tett kampánya során a szükségállapot beszüntetésére, de megint nem történt semmi. Tegnap talán láttuk, hogy a japán külügy, miniszterelnök lemondott, miután a kampánya során ígéretet tett arra, tett arra hogy egy okinavai katonai támaszpontot megszüntet, bezár, de nem tudta betartani az ígéretét, és emiatt lemondott. Ez persze Japánban történt. A mi esetünk eltérettől. Tehát azt akarom mondani, hogy a probléma persze az volt, hogy a szükségállapot, mint valamennyien tudjuk, az ellenőrzés lehetőségét adja a rendszer kezébe, a politikai aktivisták, az ellenzék, a gyülekezési és szólásszabadság elnyomására is alkalmas. Ez az állapot nem szükséges, hogy normál bíróságok előtt juttassák érvényre elgondolásaikat, hanem speciális bíróságokat állítanak fel, és ezzel nagymértékben megkönnyítik az ellenzék üldözését. Egyiptomban sok akció keretében tiltakoztak az orvosok, a színészek, a tanárok, panaszaiknak adtak hangot a legtöbb egyiptomi részéről az utóbbi napokban, de hiába. A probléma, amit látunk, az az, hogy továbbra is meghosszabbítják a szükségállapotot, és a harmadik cikk első bekezdése az egyik alapvető törvényünkben, törvényünkben lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag bármikor bármilyen intézkedéshez folyamodjanak, és nincs hol panaszkodni emiatt. Ez történt. A Súra tanácsba eh, választottunk tagokat éppen tegnap, és eh, jelentések bizonyítják, hogy eh, ugyanez a játék folyik ott is, valamennyi jelölt vonatkozásában, különösképpen az ellenzékiek vagy a ö, muzulmán testvériség ellen, ezeket egyszerűen ö, be, lezárja, bezárják, letartóztatják, adott esetben kínzásnak teszik ki a ö, szükségállapotra való hivatkozással. A, az ázsiai ellenőröket egyszerűen nem engedik be a szavazóhelyiségekbe, és lehetetlené teszik, hogy kifejtsék tevékenységüket. Ez tegnapi fejlemény, és a probléma az, hogy van ma eh, egy eh, választási bizottságunk, amely felügyeli a választás folyamatát, azonban kijelölt tagokból áll, nem lehet azt mondani, hogy független választási bizottságot működtetnénk. Az elnöktől függ összetétele. Megint csak van egy emberjogi nemzeti tanácsunk, amely macskakörmök között független, de megint csak a hatalom által kijelölt tagokból tevődik össze nem tudnak tehát függetlenül működni, nem léphetnek túl saját árnyékokon. És valójában az egyiptomi kormány kiváló teljesítményt nyújt abban, hogy ezeket a nemzeti emberjogi tanácsokat, vagy választási bizottságokat fölállítsa. Csupa olyan tanácsról van szó, amelyek fölállítása már a kijelölt tagok összetételénél fogva is az általuk elképzelt célokat szolgálja, nem pedig függetlenül működik. Tehát amit látunk az az, hogy az Európai Unió és az Európai Bizottság valamilyen módon nem az ilyen Egyiptomban működő tanácsok által nyújtott tájékoztatásra támaszkodva, hanem az Egyiptomból származó valós, reális adatok birtokában járna el, s lépne föl. A másik dolog pedig az, hogy a kormányzó párt, és persze maga a kormány is, nagyon jól megválogatja képviselőit. Olyan képviselőket például, akiket ide delegál, részt vesznek üléseiken, talán az emberi jogi Albizottsággal is szót váltanak, vagy más EU-s testületekkel, és jól megválogatott embereket küldenek ide, akik megindokolják bármilyen cselekményüket, elmondják, hogy Egyiptomot körülveszik a legkülönfélebb konfliktusok, itt van a Gáza, itt a Hamas, volt itt az iraki háború, tehát mindez kiváló ürügyeket szolgáltat számukra, hogy megindokolják saját speciális vagy kivételes intézkedéseiket, amelyek úgymond a nemzetbiztonságot szolgálják. Mindig is így járnak el, de azt hiszem, hogy egyensúlyi állapotra kellene törekednünk, E nemzeti tanácsok és a polgári társadalom, a civil társadalom képviselői, továbbá e, a parlamenti képviselők, különösképpen a független vagy ellenzéki képviselők között. E, meg kell kezdeni a párbeszédet, e, még a muzulmán testvériség tagjaival is. Nem fel, szem elől azt a körülményt, hogy ők igenis ott vannak, tehát az ő véleményükre is oda kell figyelnünk. Nem azt jelenti ez, hogy támogatnánk őket, ám egyfajta lehetőséget kínál ez, hogy pontosan fölmérjük, mire van szükségük az egyiptomiaknak, mi az, amit valóban igényelnek. Úgy gondolom tehát, hogy ennyiben tudtam összefoglalni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Szadat úr, hogy elmagyarázta nekünk a ö, nagyon ö, kényes egyiptomi helyzetet. Szeretném most felkérni Buma Laura Algériából, hogy szóljon hozzá, már korábban találkoztunk önnel a sajtókonferencián a kolléganével együtt. Tudom, hogy fog szólni a szólásszabadság kérdéséről is Algériában, úgyhogy most öné a szó 10 percre. Madame la Présidente. Euh, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt ház. Kedves vendégek! Ezen felszólaláson keresztül az a célunk, hogy meghallgassuk a partnerség és a gondolatok fórumának különböző gondolatait, a terepről visszacsatolást kapjunk arról, hogy mi is történik az országban. Ezen túlmenően bizonyos gondolatokat is szeretnénk felvezetni, valósághű gondolatokat, amelyek olyan eseményekre vonatkoznak, amelyek szinte blokkolják természet, ö, ö, politikailag, intézményi és műveleti szempontból is a dolgok előrehaladását. Ezen események mind a társadalmat, mind pedig a az újságírókat, a különböző embereket bizony veszélybe sodorták. Algéria demokrácia szempontjából tiszteletre méltő volt, viszont olyan hatalmi ö, események történtek, amelyek ö, integrista jellegűek voltak. Bizony, olyan félre csúzások történtek, amelyeknek hatására a két partner a válság két okozója mi a, között valahol konfliktust alakított ki, és maga a társadalom is áldozatává vált ennek a konfliktusnak. És valahol pontosan a társadalom különböző tagjai fizetik meg most valahol ezen politikai blokkoló helyzetnek, politikai ellehetetlenült helyzetnek az árát. A sajtószabadsága, az új generációja az újságíróknak körülbelül egy évtizede visszaesésben van, szinte a szab, szólás szabadsága alapjaiban ö, renget meg, új újságokat nem lehet ö, megjelentetni, a kormány, az adminisztráció és a különböző állambiztonsági szervek részéről is nem tudnak tehát tájékoztatni, pedig az az alapszerepük javaslatot mindenki, főleg az emberjogi aktivisták és az újságírók védik, ez pedig az, hogy engedélyezzék az algériai napilapok, hetilapok, magazinok, újságok megjelenését. Valahol a hatalom megpróbálja az új médiákra is kihatni, valahol az új kezdeményezéseket a szólásszabadság szintjén az interneten is blokkolja. És hallottunk olyan híreket is, hogy a kormány számos olyan jogalkotási tervezetet készít elő, amelyel teljes mértékben blokkolja a lehetőséget a tömegtájékoztatás, így például a szociális hálózatok létrehozására. A hatalom teljes mértékben elzárkózik az audiovizuális magán jellegű befektetések lehetővé tételétől, és az, az olyan másként gondolkodók és, és ellenzéki politikusok fellépésétől, amelyen keresztül bármilyen tömegtájékoztatási módot megragadhatnának annak érdekében, hogy tájékoztassák a közvéleményt. Az állambiztonsági szervek ezt ellehetetlenítik a büntető törvénykönyvben van egy olyan damoklészi kard, amely minden egyes újságírót és és másként gondolkodót meggátol abban, hogy éppenséggel a kormányjal ellentétes véleményét kifejezze, úgyhogy a régi szép fejlődésnek most már vége, a szabad gondolkodásnak vége, és a sajtó képviselői bármikor törvény elő lehet citálni, és a szólásszabadság, az emberi jogok védelme ellehetetlenült. Egy alapvető problémáról is szólnunk kell, alkotmányi, intézményi problémáról van szó, valahol megtagadják az információhoz való hozzáférést, arról való tájékoztatást, annak feldolgozását is megtagadja a hatalom. Érdemi problémát vet föl ez a korrupció, a az emberjogi sérelmek és a, a kínzás esetei is nap mint nap megtörténnek. Az emberi jogokat egyéni szinten és kollektív módon is nap mint nap sértik. A gyülekezés szabadsága is ellehetetlenült, és egyszerűen a kormány fellépései ellen nem lehet valahol egyre inkább közelednek a különböző jelenlegi hatalmon lévő erők, és zárnak mindenféle lehetőséget mind az emberjogi szervezetek, mind pedig a másként gondolkodó politikai szervezetektől. Szeretnénk, hogyha valahol a feltételek partnerségen keresztül, az Európai Uniós partnerségeken keresztül lehetővé tennék azt, hogy a társadalom végre újra szabadon hallathassa hangját, és lehessen újra egyesületeket létrehozni és szabadon szólni. Egy független euró arab megfigyelő központon keresztül talán lehetőséget, lehetőséget látnánk abban, hogy az emberi jogi szabad szólásszabadságot és a kínzást meggátolhassuk. Ma itt egy olyan intézményben vagyunk, amely az, az európai népet képviseli. Mi az európai népet szólítjuk meg, nem pedig az európai kormányok képviselőt. Miért? Mert az európai kormányok maguk is megerősítik a régiónkban, az észak-afrikai térségben és Algériában is a parancsuralmi hatalmak jelenlegi létét a régióban a terrorizmus ellen küzdünk, és ezzel valahol a kormányok úgy gondolják, hogy, mint például Algériában 92 óta fenntarthatják a szükségállapotot. Már pedig tudjuk, hogy a szükségállapot korlátoz minden szabad fellépést és a nép bármilyen szabad választását akár a parlamenti képviselők választásáról legyen is szó. Szabadon tehát nem léphetünk fel a szükségállapot miatt, a földközi tenger másik oldalán pedig az Európai Unió tagállama is valahol azt mondják, hogy hát igen, a terrorizmus ellen küzdünk, védjük az érdekeinket, gazdasági érdekeinket, hiszen Algériával kereskedelmi kapcsolataink vannak, tehát való egymást erősítik a tenger két oldalán az érdekek. hogy az európai kormányok valahol blokkolják, meggátolják a saját társadalmainkban az átmenet, az áttörő ö, változtatások lehetőséget is, mind elvben, mind pedig a gyakorlati fellépésekben az intézmények részéről a civil társadalom számára a legfontosabb az, hogy létrehozza és megerősítse a hálózatok létrehozását, a civil társadalom hálózatainak, az emberi jogi aktivistáknak, az újságíróknak a hálózatba szerveződését. Így mind a politikai síkon, mint pedig az intellektuális szinten az újságírók, a szabad szólás eh, jogával élők a politikai síkon is felléphessenek bizonyos értékek védelmében. Mi most itt a demokrácia, a demokratizálódás elveiről szólunk. Mi azért vagyunk itt, hogy nem azt kérjük önöktől, hogy a helyünkbe lépjenek, mert nem Európából és az USA-ból fog, jön majd, jön, fog jönni majd az új szél, a változás szele, hanem mi úgy gondoljuk, hogy partnerség a nagy értékek szintén és nagy fellépések, közös fellépések szintjén létre kell, hogy jöjjön a mi különböző változást hozó szereplőink között, valamint a civil társadalom képviselői között. Nagyon örülünk, hogy ezen gondolatainkat önök elé tárhatjuk, hiszen önök a véleményformálók Európában, a nép képviselőit Számítunk az önök segítségére. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy bizalmát fejezte ki intézményünk iránt, és remélem, hogy legalább valamilyen mértékig a várakozásaiknak meg tudunk felelni. És most szeretném adni Haitam Almani úrnak a részvételét nagyon ö, jól ismert emberjogvédő, és a parlament és jó magam is az ö, bizottságunk részéről kértük, hogy a szíriai haza, hatóságok engedjék ki édesapját, akit jogtalanul tartanak fogva el, a, az emberjogi tevékenysége miatt. Üdvözlöm! Most pedig meg fogjuk vizsgálni a nők jogainak kérdését és a nők politikai részvételének korlátozását. Van velünk egy szakértő, Munila Fakro asszony, aki ezekről a kérdésekről fog szólni. Ahogy említettem, ő Bahreinból érkezett, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! a nők helyzetbe hozásának kérdése nagyon nagy fontosságra tett szert, különösen az elmúlt két évszázadban, és egészen pontos legyek 1995 óta, azóta, hogy sort került a pekingi nők konferenciájára. Ugyanakkor a nők helyzete az arab országokban országonként jelentős eltéréseket mutat. Például a családjog vagy a személyekre vonatkozó jog Tunéziában, Marokkóban fejlettebb. Az arab országok, más arab országokban pedig sokkal konzervatívabb ez a státusz törvény, és konkrétan a sária törvényeket alkalmazzák. Szeretném megemlíteni éten azt a vizsgálatot, amelyet a Freedom House végzett ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos projekt, ami megkönnyíti és támogatja a nemzeti és nemzetközi felismerését a nők helyzetének Észak-Afrikában és az arab országokban. Azok ezek azok a területek, ahol a nők a legtöbbet szenvednek a joghiánytól. Ezek a projektek felhívták a férfiak nők figyelmét, valamint a politikusok figyelmét is, és a tudósok is ezeket az információkat fel tudják használni bár a tanulmány azt mutatja, hogy jelentős hiányosságok vannak a nők jogai területén, a legtöbb arab országban továbbra, és látható az, hogy azért milyen eredmények születtek az elmúlt tíz évben a nők helyzetében. Engedjék meg, hogy most átérjek egy másik kérdésre, amit ugyancsak nagyon fontosnak találtam, ez pedig a politikai reformok kérdése az arab világban ahol három arab országnak van lesz idén választás, a választási folyamat valamennyi arab országban megreformálásra ö, szorul, méghozzá az egyes országok ö, helyz, konkrét helyzetének megfelelően. Példaként tudom felhozni, hogy az én hazám Bahrein, amelyben októberben lesznek a választások idén, a parlament 80 személyből áll, 40 ezek közül kinevezett, 40 pedig választott. Bahrein 40 körzetre osztott, és ezek a korz, körzetek ben, egy körzetben 16 ezer szavazó van, és van olyan a körzet, ahol meg 600-an vannak. Bahrein minden nemzetközi választás megfigyelést elutasított. A választások nem függetlenek, hanem gyakorlatilag a kormány által kinevezett választásokról van szó nagy csalások történtek legutóbb, és ezért kértük, hogy az Európai Unió segítsen bennünket abban, hogy nő ügyi kérdésekben kérjék, hogy a nők egyéni helyzetére és a házasságon belüli erőszak területén tartsák be az egyezményeket, illetve jöjjenek létre megfelelő mechanizmusok és környezet, ami lehetővé teszi a nők számára, hogy a döntéshozatali rendszerben azonos módon, a férfiakkal azonos módon vehessenek részt. Ez a nőkre vonatkozik, de a választásokat illetően ugyancsak szeretnénk kérni az Uniót, hogy segítsen bennünket egy hivatalos partneri kapcsolat kialakításában a partnerországokkal, a megfigyelés, a monitoring és az oktatás területén, illetve a megfelelő választási sztenderdek kialakításában. Fontos lenne ez azért, hogy a választások független választás megfigyelési biztosok jelenlétében történjen. Ez a kérésünk az unió irányába, és amennyiben lehetséges, szeretnénk, hogyha az unió ezen a területen tenne, és készen állunk válaszolni a kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen, Faro asszony, valamennyien javaslatokat is tettek arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió, ez esetben a parlament hogyan tudná elősegíteni az önök munkáját. Természetesen nagyon hálásak vagyunk a Freedom House-nak, amely lehetővé tette, hogy az önök térségéből hét országból ide látogassanak, és megvizsgálják ezeket a kérdéseket a mi intézményünkben. És az Euromed partnerség kapcsán foglalkoznak még ezekkel a kérdésekkel, illetve a parlament képviselőket fogadunk az önök országából. Meg tudom ígérni, hogy éppen ez lesz az, amit majd tenni fogunk. Most itt az ideje, hogy megnyissam a vitát. Elnézést, mondja az elnök asszony, meg, meg kell mondanom, hogy az Európai Bizottság eh, készen áll arra, hogy válaszoljon a felvetésekre, úgyhogy akkor felkérném Amik Motahari urat, aki az Euromed regionális kérdésének felelőse a bizottságon, hogy ő szóljon hozzá. Elnézést, Motári úr, hogy majdnem ö, kirekesztettem ön, de ez nem állt szándékomban. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívták az Európai Bizottságot is erre a mai meghallgatásra. Az előttem szólókat hallgat, hallottam, és ez olyan volt, mint a kellemes zenefüleimnek, amiket hallottam Egyiptomról és Algériáról és Bahreinről kapcsolatban. Ezek olyan kérdések, amelyek természetesen ismerünk, figyelembe véve azt, hogy együttműködést folytatunk ezen partnerországokkal, és sikerült létrehoznunk egy megfigyelési, monitoring és nyomonkövetési keretet a politikai reformokra vonatkozóan. Albizottságunk is vannak az akcióterv keretében. Azonban ez a formális, a hivatalos része ezeknek a kérdéseknek. A lényegi kérdéseket, a tartalmi kérdéseket tekintve azt is észrevettük a bizottság részéről, hogy az elmúlt években, és különösen a 2009-es évben, hogy számos területen visszaesés történt ezekben az országokban. Ami meglepő módon az emberi jogi kérdések és a politikai reformok kiemelt helyet foglaltak el korábban olyan országok, amelyeket élharcosnak tekintettünk ezeken a ezen a területen, és amelyek más országokra is nyomást tudtak gyakorolni a mediterrán térségben. Még ezen országokban is visszalépéseket tapasztaltunk, a szólásszabadság, a zaklatás, az egyéni szabadság jogvédő közaklatása terén. Ezek mind olyan tények a terepen, amiket különböző eszközökkel igyekszünk kezelni. Az egyik természetesen a bilaterális megoldás, a szomszédsági politikán keresztül, ott vannak egyéb eszközeink is, amelyek ezekkel az egészen konkrét kérdésekkel foglalkoznak, egyedi esetekkel is foglalkozunk, megpróbálunk fellépni. Ami a választási együttműködést eh, és a segítséget illeti, ez az parlamenthez tartozik, és koherens politikát a parlament segít megvalósítani a megfigyelési missziókon keresztül. De ehhez azonban a, fogad, az országnak kell egy meghívása, tehát az Unióhoz kell, hogy érkezzen egy hivatalos meghívás. Eddig csak két ilyen eset volt, volt, az egyiket a palesztin megszállt területen volt, a másik pedig Libanonban. Egyiptom esetében mi felajánlottuk a támogatásunkat, de ezt elhárította a kormány, ahogy ezt önök is tudják. a hálózatoknak, a segítségnyújtásnak a kérdését illetően és hogy több hálózatépítő tevékenység legyen. A kollega itt említette, hogy ezek a reformokat nem, hogy kívülről kell kikényszeríteni, hanem ezek alulról jövő kezdeményezéseknek kell lenniük. Mi is ezt a vonalat próbáljuk követni, amikor a multilaterális partnerségről van szó, illetve a különböző programokról, amelyek a médiák szabadságával, információs, kommunikációs kérdésekkel, technikai segítségnyújtással ö, kapcsolatos. De természetesen különböző kliensekkel, ügyfelekkel kell fogla, dolgoznunk, vannak, különböző kormány, vannak azok a kormányok, ahol ezek a kérdések, hogyha összehasonlítjuk az elért, mondjuk a gazdasági, kereskedelmi területeken elért sikerekhez képest, ezek a ö, lemaradtak ezekhez képest a ö, humanitárius kérdések. És a ö, Progress Report, amit tavaly 2009-ben adtunk ki, Egyiptomra, Tunéziára, Marokkora is elkészítettük, ahol rámutattunk azokra a területekre, ahol visszaesést tapasztaltunk. Tehát ez egy eléggé bonyolult terület, és minden tőlünk telhetőt megpróbáltunk, de ismerve a játékszabályokat, és a játékszabályokat az Európai Parlament és a tagállamok is jóváhagyták. Itt a kondicionalitásról van szó, de pozitív kondicionalitásról. Többért többet adunk, azt nem, hogy semmit sem ajánlunk a mínuszért. Tehát természetesen ezt lehet bírálni, ezzel lehet nem egyetérteni, de ez tény így vállaltuk ezeket az együttműködéseket ezen országokkal. Még egy utolsó felvetést engedjenek meg. Természetesen itt van a különbség, a lehetőség a törvények között és a gyakorlat között nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy megvan a választási keret, megvannak a megfelelő törvények, csak a gyakorlat ezek, nem ezek szerint működik. A törvények végrehajtása területén vannak hibák, nem úgy hajtják végre, ahogy kellene. Tehát a gyakorlat és a ö, formális ö, ö, intézmények között van szakadék vannak pozitív. Például Jordániában múlt évben történt, még mindig további munkára van szükség azért, hogy az ombudsman és az, az új intézmény egy igazi társadalmi valóságá váljon, hogy a jordán társadalom tényleg értse, tudja, hogy mi az ombudsmannak a szerepe, milyen hatáskörei vannak, milyen eszközöket jelent ez az ember a kormányjal és a különböző kormányhivatalokkal szemben. És még egy dolog, és ez lesz az utolsó, nyilván látunk különböző deficiteket vagy hiányosságokat a mi részünkről is, például a nem kellő figyelem a szociálpolitikák vonatkozásában, a munkaerőhelyzete, a munkatörvény, az ILO, a munka, Nemzetközi Munkahogyi Szervezet egyezményeinek betartása. Ezt bilaterális és multilaterális szinten is próbáljuk tárgyalni, kezelni ezen országokkal, lesz miniszteri értekezlet is foglalkoztatási kérdésben itt Belgiumban novemberben. Ezek e, egy kicsit e, az elmúlt időszakban elhanyagolásra kerültek, hogyha a szociális szereplők is változtak, és a e, szociális kérdések is változtak. Elnök, köszönöm szépen, Matrari, nagyon ösztönző volt ez. Szerintem az emberjogi kérdések integrációja szempontjából is, miután ön ennek a témának a felelőse, számítok arra, hogy a jövőben is tárgyalunk majd arról, hogy hogyan javíthatjuk ezeket a helyzeteket, illetve hogyan tudjuk az emberjogi politikákat beleépíteni a szomszédsági politikába, az Euromed politikába. Meggyőződésem, hogy az Emberjogi Albizottságnak több utazást kellene végrehajtania, több delegációt kellene küldeni erre a területre, és ki kellene bontakoztatnunk ezeket az elképzeléseket. Ma a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a parlamenti képviselők látogatásai ezekbe az országokba, Szíriákba és más országokba célszerű, ha olyan országokról van szó, amelyekben megsértik az emberi, jogai, emberi jogokat. Így például, ahol az ő édesapja ül politikai fogolyként, mert ez alkalmas lehet, hogy megfontolásra késztesse a felkeresett országok vezetőit. Ezek tehát szörnyű tapasztalatok, és Bumala úr tapasztalatai fontosak olyan értelemben, hogy figyelnünk kell a kínzások kérdését, illetve a bűnöldözés általános feltételeit, ezeket pedig fel kell venni, vetni az ENSZ emberjogi testületei előtt is. E, és a e, soron következő üléseink egyikén meg fogjuk hallgatni az e, ENSZ emberjogi tanácsának beszámolóját a világszerte működő titkos börtönökről. Eljött ezzel az idő, hogy a kollégák hozzászóljanak, illetve kérdésekkel forduljanak az előadókhoz. Obviously a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell, hogy mondjam, hogy az ülésünk nagyon fontos volt. Komoly munkát végeztünk. Néhány megjegyzést, kérdést engedjenek meg. A megjegyzéseimmel kezdeném. Melyek a következőek? Itt most egy olyan nyilvános meghallgatásról van szó, amelyben a Freedom House ö, szervezésében került sor, és valahol mit egy nyugati ö, képet alkotunk, és a nyugati kép az eléggé homogén, holott. Ahogyan hallottuk a képviselők részéről is, látjuk milyenek az országok, látjuk milyenek a társadalmak, látjuk milyenek a rezsimek, a különböző vezető rezsimek, hát a helyzet és a kép igen összetett, hiszen a régió is nagyon összetett. Hallottam az elemzésben, a megközelítésben, Szadat úr és Bumala úr ö, szájából árnyalt, finom gondolatokat, persze ez is azt mutatja, hogy a helyzet igenis eltérő a régióban országonként. Szedet úr, ami az emberjog kérdés eh, helyzetének alakulását, a demokratizációt illeti az alap gondolat, a társadalmi valóság, a vallási valóság, a muzulmán testvérek eh, elismerésének valósága. És ön úgy gondolja, hogy az, az országának demokratikus előrehaladásában komoly mérföldköveket sikerült már elhelyezni. Viszont Bumala úr elmondja, igen paradox módon, hogy a helyzet szinte visszalépett, a változás ellentétes, nem hogy fejlődés, hanem visszaesés tapasztalható. Szinte az algériai helyzetben egyfajta megrekedés tapasztalható. A párbeszéd, a párbeszéd intézményi jellege a hatalomtól és az iszlám hatalom ö, különböző szereplőitől függ. A cél ugyan közös e két ország példájában, viszont a helyzet egészen eltérő a két érintett országban. Azt a hibát követhetjük el, hogy az arab világban egységesen mindenki számára uniform módon lépünk föl, pedig a szükségletek specifikusak országonként eltérőek. Ennyit megjegyzésemről. Most a kérdésemre hadd térjek át. Egy kérdés, amely eh, az imént eh, Motahari úr eh, szájából hallottakra reagálna. Ugye, hogy Európának feltételeket kell megszabnia, pozitív feltételeket ezen országok számára, olyan feltételeket, amelyek bátorítóak. Ugyanakkor visszalépésről, regresszióról is hallottunk az egyik előadó szájából. Nos, hát valóban igaz, hogy mindezen aspektusok nagy fontossággal bírnak. De hogy most rossz legyen egy helyzet, vagy közepes legyen egy, az, egy országban, nem is ez itt az alapkérdés. A fontos az, hogy mi a trend. Ha most visszafelé ö, lépünk, annak, annak függvény, attól függetlenül, hogy most jó, vagy közepes, vagy rossz helyzetből indultunk el, a lényeg az, hogy bizony visszalépés történt. Ugyanez a helyzet akkor is, hogyha javuló trendeket látunk, az mindenképpen bátorító a jövőre nézve, még ha a kiindulási pont gyenge is. Látjuk, hogy Egyiptomban a dolgok változnak. 2011 végén választásokra kerül sor Egyiptomban, egy előjelöltséget valaki olyan részéről is ismerünk Egyiptomban, aki jól ismert a nyugati világban, aki valamilyen szinten képes maga köré vonzani a közvélemény, a média különböző szereplőit és támogatottságát is élvezi. A, valahol a jelöltség közel van ahhoz, amire Szadat úr is utalt, a muzulmán testvéri, testvériség részéről. A nagy kérdés az, hogy vajon ö, visszalépésre számíthatunk-e, vagy ö, rózsaszínebb lesz-e a jövő. Derülátóbbak lehetünk-e majd? Amit Bumala úr elmondott, utalt egy algériai borzasztó összecsapásra, amelynek következtében szinte megbénult az ország. Mindig ez a jelen, vagy a fejlemények olyanok, hogy igazából javuló emberjogi és demokráciai helyzetre számíthatunk Algériában. Köszönöm. Mr. Köszönöm, Obios úr. Azt hiszem, hogy most fel kell kérnünk a három hozzászólónkat, hogy röviden reagáljanak az elhangzottakra, és szeretném már most előre bocsátani, hogy valamennyiüket szívesen látjuk azon a fogadáson, amelyet az albizottságunk a Freedom House-szal közösen ad, hogy ezzel a fiatal aktivisták munkáját is elismerjük, és egy díj kiosztásra kerül az Freedom House részéről. Szondatória szó először. Köszönöm, elnök asszony. Nos, nem téveszthetjük szem elől azt a tényt, hogy Egyiptom jelentős előrelépést könyvelhet el. Ez tény. Úgy gondoljuk azonban, hogy ez nem elegendő. Hisszük, hogy nagyon sok időt vett igénybe, és hisszük azt is, hogy az utóbbi 2005-ös választások óta valamennyien nagy reményeket tápláltunk, hogy nyitottabb társadalommá válhatunk, több esélyt nyújtunk a legtöbb politikusnak, de valójában visszalépés történt. Amikor a kormányunk azt látta, hogy a muzulmán testvériség e, sikerrel e, szerzett meg 88 parlamenti e, mandátumot, akkor aggodalom töltötte el, és ennek következtében a három fordulós választásokkal kapcsolatban gyakorlatilag kiküszöbölték, vagy megnehezítették valamennyi jelölt életét a második, illetve a harmadik fordulóban. Ennek az alapján úgy gondoljuk, és amit megpróbálunk elérni az az, hogy Egyiptom az általa megérdemelt jobb helyzetbe kerülhessen, annál